La conférence de presse, c'était bien Oui. Bon pomeriggio. Üdvözlök mindenkit! Már is néhány perc késéssel folytatjuk a munkánkat, elnézést a késésért. Ma délelőtt meghallgattuk az OLAF, az Interpol, az Europol és a COZI képviseletében felszólalókat délután pedig az emberkereskedelem témájával foglalkozunk, munka, illetve szexuális kizsákmányolás céljából történő emberkereskedelemről van szó. Ez a tevékenység közvetlenül hat több millió ember életére a világban. Az emberkereskedelem és ezeknek az embereknek a munkára és szexuális tevékenységre való kizsákmányolása témájában nagyon sok tanulmány készült, és nagyon aggályos a kép. Duko van Helt hallgatjuk meg először a Frontex Európai Ügynökség részéről, bemutatja számunkra a problémát európai aspektusból. Őt követően meghallgatjuk Béta Andrész asszonyt, a Nemzetközi Munkaszervezet az ILO képviseletében, aki bemutatja, hogy az ILO mit tesz a kényszermunka ellen ugyanúgy fogunk eljárni, mint ma délelőtt. Ugyanúgy szervezzük a vitánkat. Az eladók, előadóknak 15 percet lesz, kérem, hogy tartsák be ezt az időt. Aztán lesz egy első kérdéskor, az előadó, a koordinátorok részéről mindenkinek két perce lesz. Utána megkapják a szót a vendégek, és ha lesz időnk, akkor lesz egy második kérdéskör is. Már is átadom a szót Duko van Hellnek a Frontex képviseletében, aki bemutatja, hogy ők hogy látják az európai helyzetet. Öné a szó. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tüka van Hél a nevem, a Frontex külkapcsolati összekötője vagyok és az együttműködésről, illetve koordinációról szeretnék szólni a Frontex tevékenységeim belül az emberkereskedelem témakörében. A Krimbizottság arra kért fel, hogy a THB-ről, tehát az emberkereskedelemről szóljak, és Szeretnék egy áttekintést adni először is a helyzetről. Nem tudom, hogy látják ezt a táblázatot, talán nem túl jól. Minden esetre a weboldalon is elérhető, a parlament weboldalán elérhető az előadásom, úgyhogy ezeket a diákat ott is meg tudják majd tekinteni. 2008-ban a Frontex adatgyűjtést kezdeményezett az emberkereskedelemmel kapcsolatban. Nagyon sok adatot gyűjtöttünk össze a tagállamokból, illetve a Schengeni társult országok. 35 Frontex tagállamunk van, Norvégia, Svájcia és Izland is tagjai a Schengeni térségnek, és 27 tagállamtól kaptunk statisztikákat a nemzetiséggel kapcsolatban, állampolgársággal kapcsolatban általában szexuális kizsákmányolás, ról is szó esett, ez volt a fő célja az emberkereskedelemnek, ugyanakkor a kizsákmányolás is jellemző volt. 2009-ben körülbelül 7000 áldozatot sikerült azonosítani. Tulajdonképpen ennek mi is a pontos jelentése? Van, aki segítséget kér, van, aki letelepedési lakhatási engedélyt, úgyhogy nagyon sokféle módja van annak, hogy hozzánk eljusson ez az információ. Egy operatív ügynökség, tehát a Frontex esetében nagyon fontos tudni, hogy milyen számadatokkal dolgozhatunk, de úgy tűnik, hogy ezek a számadatok az egyes tagállamokból nem összehasonlíthatók. A harmadik országokbeli állampolgárokról szólunk, hiszen mi a külső határokkal foglalkozunk. 2250 személyről beszélhetünk, aki a tagállamon belüli belső emberkereskedelem áldozata vált. A legtöbben Romániából és Bulgáriából érkeztek. Nagyon sok esetben nem áll rendelkezésre az állampolgárság, aztán a legnagyobb számú áldozat Nigériából érkezett főként nőneműekről van szó, és általában szexuális kizsákmányolás áldozatairól beszélhetünk, nagyon sok volt közöttük a kiskorú. A 7000-ből 900 személy érkezett Nigériából, aztán Kína és Brazília 260, illetve 200 személy, borzasztó nagy a csökkenés, nagy a különbség a két adat között, de ez azért is előfordulhat, mert nem azonosítják őket megfelelően tagállamokon belül. Marokkó elég nagy meglepetést okozott számunkra, nagyon sok férfi érkezett, 120 áldozat érkezett Marokkóból, Paraguay, Vietnám, Oroszország a következő, tehát ezek azok az országok, amelyekre összpontosítunk. Európában milyen eszközök állnak rendelkezésre az emberkereskedelem elleni küzdelemben? Van egy irányelvünk, amelyet 2011. április 5-én tettek közé. A tagállamok ezt 2013-ig kell végrehajtsák, az ügynökség pedig arra törekszik, hogy munkáját hozzá kiigazítsa az irányelv alapján. Az irányelv megállapítja, hogy súlyos bűncselekménynek számít az emberkereskedelem, illetve az alapvető jogok súlyos megsértésének. Az Európai Unió és a tagállamok számára egyaránt prioritást jelent az emberkereskedelem elleni küzdelem. Aztán természetesen ott van egy EU-s koordinátor, aki az emberkereskedelem elleni küzdelmi tevékenységeket koordinálja. Az a feladata, hogy mindenki munkáját összefoglalja, összehozom mindenkit, nagyon fontos a személye, koordinálja ugyanis nem csupán a tagállamokat, hanem az emberkereskedelemmel foglalkozó ügynökségeket is. Ez egy borzasztó nagy előrelépés, és remélhetően a jövőben minden tagállam rendelkezik majd egy nemzeti raportőrrel, aki a koordinálási mechanizmusba így módon betagozódik. Az elmúlt év során volt az EU emberkereskedelem ellenes napja, a bel- és igazságügyi főigazgatók egy közös nyilatkozatot adtak ki, képzési programokat szeretnének közösen megvalósítani, növelni a nyomozások, illetve ítéletek számát, a bűnözői vagyonok lefoglalását, közös nyomozati csapatok számának emelését, a Eurojust, a Europol is együtt dolgozik ebben a tagállamokkal, új módszereket kidolgozni az új veszélyek értékelésére, és az információ jobb összegyűjtése, elérhetőséges megosztása a cél. Ez történt tehát a tavalyi év során, és néhány héttel ezelőtt pedig egy európai stratégia került kidolgozásra. Itt az Európai Parlamentben is közzétettük ezt, június 19-én tartottunk egy sajtótájékoztatót. A stratégiában nagyon konkrét és gyakorlati intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyeket az eljövendő öt évben szeretnénk megvalósítani. Öt kulcs prioritás ennek az alapja az áldozatok jobb és védelme, az emberkereskedők bíróság elé állítása, gyermekvédelmi rendszerek kidolgozása, kifejlesztése. Nyilván a gyermekek mindig különleges figyelmet érdemelnek, az irányelben és az ügynökségek körében is. Olyan nemzeti rendvédelmi egységeket kialakítani a tagállamokban, amelyek a az emberkereskedelemmel foglalkoznak, illetve közös nyomozati csapatok létrehozása a nemzeti hatóságok és EU-s ügynökségek bevonásával. Tehát ott van a koordinátor, a stratégia, az irányelv, ezek mind-mind eszközök az ügynökségek, a bizottság, a tagállamok kezében, hogy ezen a területen koordinált módon dolgozhassanak ugyanis az emberkereskedelem szervezett bűnözésnek számít, és nagyon sok különböző tagállamot érint. Az Europol, és talán ezt már hallották a délelőtti ülés során, rendelkezik a Kózi keredében egy projekttel, ennek a neve Impact THB, itt 15 tagállam és 7 ügynökség, illetve nemzetközi szervezet dolgozik együtt annak érdekében, hogy stratégiai megközelítést alkalmazzanak, cselekvési terveket dolgoztunk ki, és ezek a célok némiképp átfedik egymást, az ügynökségek igazgatói megállapodtak ezekben a célokban. Itt is világosan látható, hogy mindenki ugyanazért a célért, ugyanazokon a témákon dolgozik, hogy közös megközelítést dolgozhassanak ki az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Az új stratégiának egy új eleme, illetve az MPEG PHB-nek, hogy felkérték a tagállamokat arra, hogy nemzeti hivatkozási mechanizmusokat dolgozzanak ki, hogyha például azonosítunk egy áldozatot, akkor tudjuk, hogy mit lehet velük tenni, milyen információk állnak róla rendelkezésre. Végezetül pedig szeretnék néhány szót szólni arról, hogy mi egészen pontosan mit tudunk tenni 400 ezer ezre személyzettel rendelkezünk EU szerte. Az azonosítás, illetve az interjú készítés az egyik fontos tevékenységünk. A határőrök közül vannak olyanok, akiknek van lehetőségük, van nyomozati jogkörük. Arra törekszünk, hogy az emberkereskedelmet kereskedelmet korai szakaszban megakadályozzuk egy eh, képzési kézikönyvet is létrehoztunk. Tulajdonképpen egy eh, tájékoztatási eszköz, illetve az interjú készítésre is kiterjed, ugyanis ez alapján tudjuk kiképezni az oktatókat, és az oktatók képzik ki majd a határőröket egy kézikönyvet is kidolgoztunk, amely a kockázati profilokkal foglalkozik, és segíthet abban, hogy a bűnözői szervezeteket jobban átlássuk, megismerjük az eredetileg ebbe öt, állam, öt ország állampolgára vonatkozott, most már hét országra vonatkozik, illetve egy úgynevezett Vega kézikönyv is létezik, amely a bűnözői szervezetek felderítésére és tevékenységük megszakítására vonatkozik. És azt remélem, hogy ugyanezt a kézikönyvet a jövőben a szárazföldi, illetve tengeri határokra is kidolgozhatjuk. Aztán a SEPOL képzési ügynökségét támogatjuk a képzések kidolgozásában. Egy kulcsfontosságú prioritás az emberkereskedelemmel kapcsolatos képzés támogatása. Aztán Kínába is eljutottunk, hogy a kínai határőröket képezzük az újonnan kidolgozott kézikönyv alapján, és azt reméljük, hogy az emberi jogi fókuszú megközelítést tudjuk elterjeszteni a harmadik országokban is. Ez ugyanis a jövőben megkönnyíti majd a velük való együttműködést. És az Európai Bizottság számos kezdeményezéseit is támogatjuk. Végezetül pedig szeretném kiemelni, hogy az ILO-tól kapott statisztikai adatok, illetve amit én magam is bemutattam itt az előadás elején, illetve a mieink talán sokkal kisebb számokat mutatnak, mint az ILO adatai. Úgy gondolom, hogy a probléma itt elsősorban az áldozatok azonosítása, emiatt van olyan nagy különbség a számadatokban. Tehát arra kell törekedni, hogy a tájékoztatást, a figyelemfelkeltést fokozzuk, nem csupán a határőrök körében, de például kórházakban, bírók, ügyészek körében egyaránt, hogy mindenki együttműködhessen, és az ILO által rendelkezésre bocsátott statisztikákhoz közelítsünk, és hogy az embereket hozzásegítsük, hogy kikeveredhessenek az ilyen helyzetekből. Úgy hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit a rendvédelmi szervekkel együttműködve megtehetünk. Úgyhogy ennyi lett volna az előadásom, remélem, hogy sikerült az időt betartanom, és itt láthatják a képzési kézikönyvünknek a borítóját. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm, tökéletesen betartotta a rendelkezésre álló időt. Köszönöm szépen még egyszer, és már is megadom a szót Beata Andrész asszonynak aki az eh, ILO képviselője, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képviselője, egy akcióprogramot mutat be, amelynek a lényege a kényszermunka elleni harc. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a tisztelt résztvevőket. Az ILO általában nem foglalkozik és nem alkalmaz bűn, bűnügyi szakértőket, inkább munkaügyi szakértőkkel dolgozunk. Szeretnék beszámolni önöknek a programunkról, és hogy mire koncentrál a munkánk. És aztán beszélni fogok azokról az új adatokról, amelyeket tegnap mutattunk itt be a parlamentben, és amelyet a kollégám említett, Van Hell említett, úgyhogy ezt követően el fogom magyarázni, hogy a tanulmányunknak mik az eredményei, hogy szerintünk milyen a kényszermunkának a képeit Európában. Bizonyára ismerik az emberkereskedelem definícióját, és azt is tudják, hogy a definícióban közvetlen utalás van arra, hogy az egyik emberkereskedelmi cél az a munka keresztül történő kizsákmányolás. Engedje meg, hogy bemutassam ezt a definíciót. So, this is the... A kényszermunka definíciója a 29-es 1930-ban elfogadott ILO konvenciónak az alapján. A definíció tehát azt mondja, hogy a kényszermunka az olyan munkaszolgáltatás, amit bármilyen embertől követelnek, és fenyegetettség alatt, vagy büntetés fenyegetésével amennyiben a személy maga nem saját szándékából végzi ezt a munkát. Az ILO definíciója tehát közvetlenül utal az emberkereskedelmi definíciója a panamai protokollra, és ez a definíció teljes mértékben lefedi az emberkereskedelmet. De az ILO szakértői nem foglalkoznak a szervkereskedelmi célú emberkereskedelmmel. Egyébként pedig az emberkereskedelemmel a munka szempontjából és a szexuális kizsákmányolás szempontjából foglalkozunk gyakorlatilag a programunk. Több mint 40 országban működnek programjaink a világban. A kényszer munkaterületén a legnagyobb mérték, aztán hogy látják az adatokat is, nem az EU-hoz kapcsolódik közvetlenül, de a globális ellátási láncba már beépült, és ezért az EU piacot is eléri. Nem tudunk túl sokat a globális ellátási lánc, a konkrét érintett piacok témájáról, de azért már néhány ágazatban, például a halászatban, textiliparban, bizonyos mértékben a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is már valamennyire belelátunk, látjuk az adatokat, és így valamennyire látjuk már azt is, hogy az európai piac hogy épül be a globális ellátási láncba a kényszermunka aspektusából. Nézzük az adatokat. Tegnap mutattuk be az Európai Unióra vonatkozó adatainkat. Globálisan a becsült mérték, 20,9 millió ember, férfi, nő, gyerek, és ennek a felosztását látják. A legtöbb személy a kizsákmányolt dolgozó, vagyis gazdasági szektorokban, mezőgazdaságban, építőiparban, gyártásban, házi munkában. 22%-ot érint a szexuális kizsákmányolás, és a fölmaradó 10% állami hatóságok által kisákmányolt személyekre vonatkozik, például fegyveres csoportok, katonai csoportok, börtönök és rehabilitációs központokban található személyekről van szó. Ezek a globális adatok. A következő dián látják a regionális megoszlást. Az áldozatok legnagyobb száma az ázsiai csendes óceáni területen található. Az Európai Unió a fejlett gazdaságok részeit, tehát Észak-Amerika, Ausztrália, Új-Zéland és Japán nincs ezekben benne. Gyakorlatilag 1,5 millió áldozatról van itt szó. A dél-kelet-európai adatok, illetve a független országok szervezete 1,6 millió áldozatot mutat fel. Igazából foglalkozni kell azzal, hogy az egyes régiókban más és más kockázatok élnek. Ha megnézik központ és télkelet Európa beleértve a volt fákosszágait, 4,2 áldozattal tudnak, vannak jelen a statisztikában ezer lakosra számítva. A fejlett gazdaságok Európai Uniós országokkal együtt 1,5 az átlag ezer főre. Következő dián Láthatják, hogy megvizsgáltuk a feloszlást a nemek szempontjából férfiak és nők. Ez nem lesz meglepő. A szexuális kizsákmányolásban a nagy többség 98% nő és lányok. A munka területén fordított, az áldozatok nagyobb része férfi. Összességében a becslésünk szerint 55%-a az áldozatoknak nő és 45% férfi a következő dia is nagyon érdekes. Megvizsgáltuk, hogy milyen a kapcsolat a munka kizsákmányolás és a munkával kapcsolatos mobilitás és határon, tehát belső és határon átnyúló mozgás kapcsolatait. Egyetemű kapcsolatot látunk a bevándorlás és a szexuális kizsákmányolás között. Az áldozatok nagy része, aki több prostitúcióra kényszerítenek, vagy a saját országán belül kellett, hogy elhagyja a lakhelyét, vagy pedig határon át, de határon át történő mozgás a jellemzőbb. És ez fontos, hogy itt rendvédelmi szervezeti adatokra is tudunk támaszkodni az Európai Unióban. Az áldozatok nagy része olyan nő, akit prostitúcióra kényszerítenek, és migráns, és sokszor illegális bevándorló. A munkával kapcsolatos kizsákmányolás esetében a kép egy kicsit vegyes. Az emberek nagy része, az áldozatok nagy része nem kell, hogy elhagyja a lakhelyét. Az Európai Unióban tudjuk, hogy az áldozatok nagy része igenis el kellett, hogy hagyja a lakhelyét, sőt határon átvitték, vagy az Európai Unión belül, vagy Európai Unión kívülre. Ezen a díján azt láthatjuk, hogy milyen a megoszlás, tegnap is bemutattuk ezt. Az Európai Uniós tagállamokra vonatkozó adatokról van szó. Tehát láttuk eddig a globális adatokat, itt pedig a 27 tagállamra vonatkozó adatokat látjuk. 880 ezer áldozat összesen. Még egyszer mondanám, hogy ez egy ö, tradicionális becslés, de ennél pontosabbat ma nem tudunk mondani. A többség nő, 58 százalék, az Európai Uniós országokban 1,8, tehát kicsit nagyobb az átlag, ezer lakosra számítva, mint egész Európára vonatkozóan. És érdekes, hogy az áldozatok nagy része a munkával kapcsolatos kizsákmányolás áldozata, és nem pedig a szexuális kizsákmányolás áldozata. Hogyha megnézzük a statisztikákat Európai Uniós tagállamokra vonatkozóan, akkor fordított, a szexuális a jellemzőbb, és kevesebb az, akit munka céljából zsákmányolnak ki. Ez kapcsolódik ahhoz, amit Van Hill úr is mondott, hogy nehéz meghatároznunk a szexiparon kívüli egyéb kizsákmányolási helyeket, mezőgazdaság, ipar, stb. Azért elmondanám, hogy honnan vannak ezek az adatok, nem tudok belemenni most a részletekbe, és elmagyarázni részletesen ezeket a statisztikai adatokat, illetve az extrapolációs modellünket. Azért azt elmondanám, hogy az adatok alapja az összes rendelkezésre álló forrás, minden olyan eset, ami regisztrálásra került egy meghatározott időszakban. Több nyelven kapjuk meg ezeket a forrásokat, egy konkrét módszert követ a mi csapatunk. Hogyha erre vonatkozóan van kérdésük, akkor tegyék fel. Egyébként a publikációban is pontosítjuk, hogy honnan származnak az adatok. De elmondanám, hogy eltérő -e ez a normál rendvédelmi statisztikáktól, amiket talán jobban ismernek. Mi megpróbáltuk azt megérteni, hogy a nagy valószínűséggel a problémának mekkora a mértéke. Nem csak azt akartuk felmérni, amit a rendvédelmi hatóságok elérnek, azokat az eseteket, és ezért van ilyen nagy különbség a statisztikai adataink között. Az adatbázisunkban több mint 8000 eset szerepel, munkára kényszerítés esete. Az áldozatok és a bűnelkövetők profilját próbáljuk elemezni a következő hónapokban. Már most be tudunk arról számolni, hogyha az EU tagállamokat vizsgáljuk, hogy az áldozatok nagy része, akit munkában zsákmányolnak ki, ők EU polgárok. Persze vannak Ázsiából, Afrikából, Dél-Kelet-Európából és a Voltfákországból érkező áldozatok is, de a többség EU állampolgár. A legfontosabb ágazatok a mezőgazdaság, a gyártás, építőipar és a házi munka. A munkára kényszerítésről beszélek még mindig. Az kényszer eszközök, az személyazosító dokumentumok visszatartása, illetve a bér visszatartás vagy bér manipuláció. Ezzel tudják fenyegetni Ezeket a személyeket így tudják akadályozni a mozgást. Általánosságban azt látjuk, hogy a EU tagállamokban az áldozatok nagyon rossz körülmények között élnek. Ez persze önmagában nem jelenti azt, hogy munkára kényszerítik őket, de azért ez az általános helyzetről sokat mond, hogy hogyan élnek ezek az emberek, és hogyan kényszerítik őket munkára. Egy kutatásunk során felmerült eset, az Európai Bizottság tanulmánya is foglalkozik ezzel, illetve esetek, hogy nagyon sok gyereket, gyerek emberkereskedők áldozata azért, hogy kódulásra kényszerítsék őket. A második cél a szexuális kizsákmányolás, és egyik EU tagállamból a másikba viszik ezeket a gyerekeket, vagy a nagy részük más EU tagállamból érkezik. A szervezet bűnözéshez hogyan kapcsolódik mindez? Csak előzetes megjegyzéseim lehetnek ezzel kapcsolatban, hiszen most végezzük az ilyenfajta elemzést, most próbáljuk levonni a következtetéseket, hogy milyen is a profilja az elkövetőknek és az áldozatoknak. Ösztönző számunkra, hogyha, hogy azt látjuk, hogy a korábbihoz képest magasabb a felkutatott esetek száma a munkacélú kizsákmányolás esetében. Persze nem olyan ez a szint, amit szeretnénk, hogy legyen. A szervezetbűnözés szintje ágazatonként eltérő, jelentősen eltérő, illetve országok között is eltérő. Most nehéz lenne általános megalapításokat mondanom ezzel kapcsolatban. Minden esetre vannak bizonyos nemzeti csoportok, például kínai csoport, erről már volt szó, de nem az az egyetlen olyan eset, amikor a szervezett bűnözés belép a képbe. És egyértelmű kapcsolatot látunk a munkára kényszerítés és egyéb gazdasági bűncselekmények között, például adóelkerülés, meg kapcsolatos csalások. Kapcsolatot látunk az elkövetők és az áldozatok nemzetisége között is, állampolgársága között is. Korábban is tudtuk, hogy általában ez egybeesik, de most már az adatok is ezt megerősítik. Továbbá látjuk, hogy az üzleti modellek változnak. Az abszolút bűnöző, bűnözési jellegű tevékenységektől most eltolódást látunk a szürke terület felé, amikor nem egyértelmű, hogy törvényes vagy törvénytelen a tevékenység, a vállalkozások gyakran bezárnak, és utána más területen újra beindítják a tevékenységüket. Ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy betartottam a rendelkezésemre álló időt. Még egyszer mondanám, hogy az adatokat közzétettük, és a módszert arra vonatkozó információkat is, úgyhogy kérem látogassák meg a honlapunkat. Köszönöm. Köszönöm, Andrész asszony. Megkezdjük az első kérdéskört. Az ALDE koordinátorája Szó Newton uh, thank you very much. Köszönöm mindkettejüknek. Nagyon érdekes előadásokat tartottak. <clears throat> Először is a Frontex előadóját kérdem Honnan ered a nigériai szál? Mi ennek a gyökere? Említette, hogy van egy EU koordinátor az embercsempészet témájában, említette, hogy hölgy, nem tudom mi a neve, ki ő. Harmadsorban nagyon meglepett, hogy azt hiszem azt mondta, 400 belga határőr. Belga határőrök? Lehet, hogy rosszul hallottam. Negyedik átadná a másolatát annak a kézi könyvnek, amely bemutatja, hogy működnek a bűnszervezetek? Ez nagyon hasznos volna számunkra. Aztán beszélne kicsit hosszabban Kínáról, meg a kínai határőrök képzéséről? Nagyon bátorító volna tudnék, ha a kínaiak is elkezdenék felvállalni részüket a, ebben a harcban. És végül az EU e mit javíthatna, miben javíthatna? A mi szakbizottságunk milyen ajánlásokat fogalmazzon meg az önök munkáját segítendő, milyen módosításokra volna szükség részünkről. Az ILO képviselőnek egy kérdésem volna. Definíciókról beszélt, nem tudom, jól értettem-e. Azt mondta, hogy csak azok az áldozatok, akik nem önkéntesen utaznak ám a legtöbb, önként, a legtöbb áldozat eleinte önkéntesen megy. Azt mondják neki, hogy jó, klassz munkája lesz, óriási lehetőség. Inkább az a kérdés, hogy mikor döbben rá, hogy, egy, hogy, hogy félrevezették, egy szörnyű csapdába jutott, és kényszermunkás, és nem. Ezen túl itt is az a kérdés, hogy ez, a szakbizottságunk mit ajánljon. Hogyan lehet javítani a dolgokat a mi részünkről. Köszönöm. A néppárt nevében Mátyi képviselője a szó kettő percre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a két előadónak a prezentációkért. Nagyon konstruktív és nagyon érdekes volt a beszámolójuk. Fanel úr a Frontex részéről szeretném tudni, hogy a Gretával az együttműködésük milyen, erről esetleg részletesebben be tudna számolni. Az Európai Bizottság elfogadott egy új stratégiát 2012-ben az emberkereskedelmi elleni harcról. Szeretnénk tudni, hogy ebben a fájdalmas emberkereskedelmi kérdésben hogyan, és tragikus drámai kérdésben hogyan tud a bizottság fellépni. Andrész asszony. Nagyon konkrét volt a beszámolója, gyakorlatias, ezt mondhatom. Beszélt arról, hogy milyen a kapcsolat az emberkereskedelem és a szervezett bűnözés között. Vannak olyan országok, amelyekben úgy tűnik, hogy erős a kormányzás. Dél-Kelet-Ázsiában például látjuk, hogy milyen a helyzet az Európai Parlament, például Kambodzsában láthatta, hogy egész kis lányokat prostitúcióra kényszerítenek a világ szeme előtt. A helyi civil szervezetekkel felvettük a kapcsolatot, és emlékszem, hogy, hogy borzasztó volt látni ezeket a kislányokat, 5-6 éves kislányokat, akiket arra kényszerítettek, hogy férfiakkal legyenek együtt. Ez, ez drámai. Tájföldről érkező lányokat is látunk, akiket átvittek a fővárosba, és sírtak, és féltek, és borzasztó volt látni, és másnap nagyon nehéz volt feldolgoznunk ezt a helyzetet. Ez tényleg borzasztó volt, és a civil szervezetekkel egyeztetünk, és láttuk, hogy kábítószert kell, hogy harc, használjanak ezek a gyerekek, mert egyébként nem tudnak élni egyik napról a másikra föltettük a kérdést helyben a kambodzsi, például a nőjogi miniszternek és a többi miniszternek, hogy, hogy mit tesznek. Azt mondták, hogy nem tudnak semmit tenni, hiszen a család eladja a lányokat, vagy egy gyereket eladnak azért, hogy a többi gyereknek tudjanak enni adni. Lehet, hogy nem vagyunk eléggé bátrak politikailag, amikor látjuk, hogy a kambodzsai a GDP fele az tőlünk származik. Mit tehetünk politikai szinten? Mit tehetünk még? Most a Kambodzsa példáját használtam, de azért, mert, mert egyszerűen nem tudom elfelejteni ezeket a jeleneteket. Nem is lenne bátorságom, hogy még egy delegációban részt vegyek, egy hasonló delegációban milyen politikai, illetve pénzügyi üzenetet tudnánk adni ezeknek az országoknak azért, hogy változzon a helyzet, mit tehetünk, és tudná-e példát adni számunkra olyan országokra, ahol megvan a politikai bátorság, és amelyek megpróbálják megoldani ezeket a helyzeteket. Köszönöm, Matya asszony, a GUE nevében Szandergár képviselőt hallgatjuk meg. Csak... Köszönöm szépen. Elnök asszony, és köszönöm az előadók rendkívül érdekes prezentációit. Van Hél asszonytól hallani, hogy mit lehet tenni az emberkereskedelem ellen képzés révén is. Egy dolog azonban nyilvánvaló. A keresleti oldalról is foglalkoznunk kell. Tudnék, vannak emberek, akik igényt tartanak ezekre a, a, az em, sempészet emberekre. Tehát miképpen lehet a keresleti oldal ellen fellépni? Mert ha nem vannak kereslete az illegális munkaerőnek, vagy a munkaerőnek, akkor nyilván nem megszűnne ez a jelenség. Ez magától értetődik. Tehát ki foglalkozik azokkal, akik pénzt keresnek az illegális munkaerőn? Ezek, ezek a szokásos szervezet bűnözői csoportok, vagy lehet, hogy amúgy tisztes vállalkozók és vállalatok is részt vesznek ebben a játszmában. Tehát érdekes volna ezt is mélységében megvizsgálni ezt az oldalát a kérdésnek, azt, hogy milyen szereplők állnak ezen az oldalon. Tehát a munka, a kényszermunkások csoportjában elsősorban a, a szexuális kényszermunkások jutnak az ember eszébe, ám sokkal nagyobb ennél azok számok, akik nem szexuális munkakörökben végeznek kényszermunkát. Most ezzel a körrel foglalkozva az ILO részéről hogyan lehet a, a civil társadalmat jobban bekapcsolni, hogyan lehetne itt a keresettel szemben jobban fellépni. Ha Kopenhágába elmegy az ember egy nagy ö, építkezésre, bizonyal rá, a kényszermunkásokra is. És amikor jó működő, elegáns hotelekben vendégeskedik az ember, lehet, hogy itt is kiszolgálják őt kvázi kényszermunkások. A Frontex önmagában nem tudja kiszűrni ezeket. A civil szervezetek, általában a társadalom, az állampolgárok mit tehetnének? Hogyan léphetnének föl? Van az írónak valamiféle elgondolása, terve, elképzelése ezzel kapcsolatban? Grazie, Alessandro. Adesso... Köszönöm, Szomérgá képviselő. Most a koordinátorokat már meghallgattuk meghallgatjuk a képviselőket is. Mindenki kettő percet kap. Boszkul képviselője a szó először. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mind a két prezentációt, mind a két előadónak. Lenne egy kérdésem az emberkereskedelme kapcsolatban, illetve a kényszermunkával kapcsolatban. Elsősorban Fanhél úrhoz szólok. Európai Parlamentként sokat tettünk az emberkereskedelem elleni harc területén elfogadtunk egy irányelvet, amely 2013 áprilisától lesz hatályos. Néhány héttel ezelőtt mutattuk be a stratégiát, tegnap a Libe Bizottságban megszavaztunk egy teljes csomagot az áldozatvédelem témájában. Ezekkel az eszközökkel most mit kell tennünk? Konkrétan Egy esetet szeretnék említeni, a cseh köztársaság példáját. Vannak olyan ügynökségek, amelyek a cseh köztársaság polgárait eladják a mafiának, és fizetés nélkül dolgoztatják őket spárga ültetvényeken. Az ügynökségek tulajdonosai nagy valószínűséggel nagyon jól tudták, hogy mi fog történni ezekkel az emberekkel. Mindkettőjükhöz szól a kérdésem. A felelősség súlyos probléma marad. Az új irányelvben azt szerepel, hogy felelősítehető felelőssé tehető több személy, több résztvevő is, és ez érinti az áldozatokat is. 2013 áprilisa előtt, mielőtt az irányelv hatályba lép, hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani? Lehet javítani a helyzetet? El lehet kerülni, hogy ezek az esetek előfordulhassanak? Hiszen a cseh köztársaságban valakinek ezer eurót kínálnak, és utána rabszolgává válik, és kényszermunkát kell, hogy végezzen. Természetesen mindenki keres ezen, csak az áldozat nem. Megmondaná nekünk, hogy mi mit tehetünk, milyen intézkedéseket hozhatunk? Köszönöm. Mitchell képviselője a szó két percre. Thank you, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak bevezetésként annyit szeretnék mondani, hogy 100 millió nő hiányzik a világ lakosságából a nemi alapú gyilkosságok miatt. És azt hiszem, hogy ez egy olyan probléma, amivel nem foglalkozunk, mert politikailag nem tartjuk korrektnek. De azért ne felejtsük el, hogyha ezeket a számadatokat megnézzük, akkor igenis foglalkoznunk kell. Hogyha valakit a születése után meggyilkolnak azért, mert nő ő, az egészen felháborító. Az emberi jogi szempontokat erőteljesebben kell képviselnünk. Nem szabad abból kiindulnunk, hogy politikailag mi a korrekt, nem szabad a választók érdekeit nézni csupán, hogy ránk szavazzanak, hanem igenis ezeket a szempontokat kell figyelembe vennünk. Az éremnek két oldala van. Ami pedig a szervezett bűnözést illeti, illetve annak kapcsolatát az emberkereskedelemmel. Abban az országban, amelyet a legjobban ismerek, a legnagyobb illegális migráns populáció egyáltalán nem kerül a közvélemény tudomására. Ott vannak, de senkit nem zavarnak, nem igényelnek társadalombiztosítási ellátást, mert gondoskodnak magukról, illegálisan érkeznek, illegálisan tartózkodnak az országba. Vannak emberek viszont, akik behozzák őket az országba, és fedelet adnak a fejük fölé. De ne felejtsük el, hogy ők tulajdonai azoknak, akik alkalmazzák őket. Úgy kezdődik minden, hogy egyszer csak megpróbáljuk kikerülni az államot, megkerülni a hivatalos utakat, De azt gondolom, hogy itt ebben az esetben arra van szükség, hogy a nemzeti rendfenntartó erők a migráns közösségekkel működjenek együtt, nézzék meg a problémának az eredetét. Ön látott erre bármi bizonyítékot, volt-e tapasztalata arra vonatkozóan, hogy az állami rendőrség vagy bármilyen más állami ügynökség a migráns közösségekkel együttműködik, hogy figyelmeztesse őket a lehetséges rájuk leselkedő veszélyekre. Fakultá. Köszönöm. Weiler képviselője a szó két percre. Ja, vielen Dank, Frau... Köszönöm szépen, állnak asszony. Mind a két előadás során követhető volt, és a képviselők kérdéséből is adott, látszott, hogy mennyire sok vetülete van ennek a kérdéskörnek. Rengeteg ö, aspektus merül fel, ebből kettőre koncentrálnék a magam részéről. Feltette valaki a kérdést, mit tehetnénk mi? Az ázsiai delegáció tagjaként ismerem a Fülöp-szigeteki kambodzsai helyzetet, a Fülöp-szigeteken sőbb a helyzet, mint Kambodzsában, meg Tájföldön sem. Ugyanakkor ez csak a jéghegy csúcsa, máshol még rosszabb a helyzet. Mi az Európai Unió részéről legalábbis az államokat, a kormányokat kellene arra ösztönözzünk, hogy lépjenek. Tudok egy esetet, a hát, ha jól emlékszem, a tájföldi kormányjal kapcsolatban. Végigkövettünk egy esetet, és, és aztán börtönbüntetés született, gyermekekkel való visszaélés bűncselekménye és a mozgás, a személyi szabadság csak megvonása miatt. Sajnos azonban ez ritkán történik. Általában megúszszák pénzbírsággal, ha egyáltalán vádemelés születik ilyen ügyekben. Tehát ha a kormány elég bátor ahhoz, hogy végigviszi egy börtönbüntetésig az ügyet, azt el kell ismerjük és támogatnunk kell. Mert annak nagyon egy elriasztó hatása lehet egy-egy ilyen esetnek, fontos ezt is látnunk. A másik ügyben, másik kérdésben Európára utalnék vissza. Az ILO képviselője az elején azt mondotta, hogy a fő probléma abban állna, hogy az egyik EU országból való, másikból való szabad személy mozgásszabadsággal visszaélnek. Meglep egy kicsit ez a dolog, mert abból indulnék ki, hogy az Európai Unión belül vannak szabályaink, vannak jogszabályaink, nemzeti jogszabályaink, tagállami munkatörvénykönyvek vannak érvényben, és minden munkavállaló jogait biztosítják ezek a jogszabályok, mindenhol ellenőrizhetőek ezek, a rendőrség, a vám, a munkaügyi hatóságok mind-mind ellenőrizhetik ezek betartását. Tehát az, ami a távoli Ázsiában történik, az, az ugye nem mindig van a mi hatáskörünkben, hogy azon változtassunk. Ám az, ami 27 tagállamon belül történik, abban bizony épp elég eszközünk van a kezünkben ahhoz, hogy betartassuk a törvényeket. Ezzel kapcsolatban tudnak-e valamit mondani? Grazie adesso. Köszönöm. Tavares képviselő kap két percet. Nagyon köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek. Más munkáim is vannak itt az, em- az Emberi Jogi Albizottságban is dolgozom, úgyhogy próbálok mindkét helyen lenni egyszerre. Megpróbálok majd ide-oda szaladgálni a két bizottság között. Nos, akkor folytatom. Tehát az Emberi Jogi Albizottság, illetve E-bizottság között fogok szaladgálni ma délután. Szerintem inkább közös ö, együttesülést kellett volna tartanunk, hiszen ezek a témák mindkét bizottságot érintik. Az ILO részéről Anders asszonyhoz ö, szeretnék szólni. Azt mondja, hogy 800 ezer embert foglalkoztatnak kényszermunka körében. Ez egészen elrettentő ez a számadat. Szeretném tudni, hogy milyen tevékenységeket folytatnak, milyen szakmai területeken, vagy milyen a különbség a nők, a férfiak között, több nő van-e, mint férfi, vagy fordítva. Aztán a következő kérdésem, Szondergárt úr mondott valamit, amit nagyon fontosnak találtam. az illegális munka iránti kereslet vállalatok részéről. Milyen keresletről beszélünk? A kisvállalatokról beszélünk? Nagyvállalatokról? Vagy nagy kisvállalatokról? Hát szerintem nincs olyan nagyvállalat, ahol mondjuk 200 teljesen illegális munkavállalót alkalmaznak. Vannak-e európai minimumszabályok a munkajog területén, illetve európai minimum, minim, bérek szakmákra bontva. Nem lehetne ezt megoldani így módon? Az illegális munka el iránti kereskedelem talán megszűnhetne. Hogyha a legális meg az illegális munkavállalóért ugyanannyit kell fizetni, akkor nyilván már nem keresnének illegális munkavállalókat. Harmadik kérdésem pedig, vannak-e olyan kényszer munkahelyzetek, például Európán belül, Portugáliában, nagyon sokat szól erről a sajtó, hogy sok portugált alkalmaznak kényszer munka körében, Spanyolországban vagy Hollandiában, Belgiumban. Tehát Európán belüli kényszermunkáról tudnak-e? Köszönöm szépen. Köszönöm a rendkívül érdekes előadásokat. A statisztikai adatok is rendkívül hasznosak munkánkban. Először is kapcsolódva a Frontex témájához. A koordinátor személyét illetően ki a koordinátor, hol a hivatala, milyen forrásokkal, hány emberrel dolgozik. Másodszorban a szexuális kizsákmányolás áldozatait illetően, illetve az ajánló kényszermunkával kapcsolatos tapasztalatait illetően, milyen ö, határ ő, a határokon milyen védelmet lehet biztosítani az áldozatoknak? Sokszor jobban félnek a rendőröktől, a határőröktől ezek az emberek, mint az embercsempészektől. Rengeteg nem dokumentált bevándorló él az EU-ban, ezért van a fontos ezt is tudni. Aztán milyen profil uh, bűnözők vesznek részt általában az emberkereskedelemben. Érdekes van a betekintést nyerni az ő gondolkozásukba, a személyiségükbe, az általános bűnözői profilba. Kik ezek az emberek, honnan jönnek, hogyan viselkednek a társadalomban egyébként. Aztán még egy amivel Írországban foglalkoztam, különösen a szexuális embercsempészet áldozatai kapcsán egy területen azt látható, hogy a, a szórakoztató ipar tele van olyan emberekkel, akik többé-kevésbé korrupció, embersempészet, pénzmosás áldozatai. Nagyon sok EU-ban a szexuális szórakoztató iparban más és más szabályok érvényesülnek. Önöknek van-e javaslata arra, hogyan lehetne általánosan szabályozni ezt a úgymond szexuális szórakoztató ipart. Aztán említették, hogy ugye a illegális munkavállalókra, mint a szexuális kizsákmányoltakra van igény, kereslet. Engem érdekelne, hogy a szexuális kizsákmányoltak iránti kereslet hogyan vizsgálható, hogyan lehet elítélni, bűncselekmény elkövetőjével tenni azt, aki elfogad szexuális szolgáltatásokat. Ahelyett, hogy mindig az áldozatokra koncentrálnánk és őket kriminalizálnánk, sokkal inkább a megrendelőkre, ezen szolgáltatások felhasználójára kéne koncentrálnunk a bűnüldözés terén is. Nagyon sok migráns munkavállaló, aki házi munkát végez, családoknál vállal munkát, nem feltétlenül embercsempészet áldozata, mégis kényszer munka áldozata, a tagállami jogszabályoknak kell az ő kérdésekkel foglalkozni. Ezekkel kapcsolatban van-e gondolatuk, és a civil, civil szervezetekkel együttműködés, például a Turn of the Red Light és egyéb kampányok bevándorlókat és magukban a civil szervezeteket hogyan igyekeznek koordinálni a rendőrséggel, hogy együttműködjenek, hiszen nekik lehetnek állandó élő kapcsolataik az áldozatokkal. Köszönöm, ezzel lezárom a hozzászólók körét. Zaborszka asszony a szó két percre. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Pekne našim prednášajúcim za príspevky aj za to, čo robia. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és köszönöm azt is, hogy egyáltalán kifejtik az embercsempészet elleni munkájukat, amely rendkívül fontos. Sokat beszéltek az elkövetők és azok, azok segítői üldözéséről. Egyik leg, Undorítóbb emberi tevékenység a 21. században az emberkereskedelem, ezt bízvás mondhatjuk. Nagyon súlyossá teszi az, hogy az összes emberkereskedelmi forma, legyen az a pornográfiaipar kiszolgálása, a pornográfiaipar kiszolgálása, vagy a, a vagy a, a munka, munkások kizsákmányolása, vagy a, a, a szervkereskedelem esetében gyakran gyermekek az áldozatok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a milyen preventív tevékenységet folytatnak önök. Hiszen különösen a gyermekek esetében rendkívül fontos volna az, hogy ne várjuk meg, hogy áldozattá váljanak ezek a, a gyermekek, hanem már előbb lépjünk valamiképpen. Ezért kérdem azt, milyen megelőző, preventív tevékenységet végez a Frontex és a többi érintett szervezet. Köszönöm, és a legutolsó hozzászóló a Szender képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni, én nekem a parlamenten kívül volt egy találkozom, ezért késtem, de szerettem volna megragadni a lehetőséget, hogy egy kérdést tegyek fel, hogy vannak-e számadataik, összehasonlító számadataink arról a pénzforgalomról, amelyet az emberkereskedelemhez kötődik, hogyha összehasonlítjuk mondjuk azt más bűncselekményekkel, például hamisítás, vagy kábítószerkereskedelem, vagy fegyverkereskedelem, van-e valamilyen összehasonlító adatunk erre vonatkozóan? Illetve az emberkereskedelembe beleveszik-e azt is, amit rossz szempontból, helytelen szempontból egyre népszerűbbé válik nap mint nap, ezt az emberrablás, tehát hogy megkülönböztetik-e az emberrablást az emberkereskedelemtől. Illetve azt is mondanám, hogy mint más kereskedelem esetében, például kábítószerkereskedelem, vagy fegyverkereskedelem, különböző módozatokat találnak-e arra, hogy az adófizetőkhöz vagy az áldozatokhoz visszajusson az abból származó haszon, és ami az emberkereskedelmet illeti, ott pedig létezik-e egy legális formula erre vonatkozóan, alkalmazzák-e azt a tagállamokban, automatikusan alkalmazzák-e azt, tudunk -e erről, hogy például a rendőrségnek van-e tudomása, erről a pénzmennyiségről, hogy mekkora pénzmennyiségről van szó, mekkora összegről, és hogy megelőzési programokra vagy az áldozatok kezelésére tudják ezt fordítani. Köszönöm. Mielőtt megadnám újra a szót a vendégeinknek, hogy válaszoljanak a kérdésekre, szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy az Europolnak és Van Wright igazgatónak köszönetet mondjak, hiszen néhány nappal ezelőtt küldött a szakbizottságunknak egy írásos értékelést a emberkereskedelem témájában, és a múlt héten a titkárság közé is adta ezt a szöveget. Nekem is lenne kérdésem. Mattia asszony beszámolt kambodzsai látogatásáról, és eh, ahogy hallgattam őt, újra magam előtt láttam azt, amit egy különleges dokumentumfilm, Ariel Borelli rendező készítette dokumentumfilmben láttam a kambodzsai kizsákmányolásról, amikor négy-öt éves kislányokat kizsákmányolnak. Megismertem egy hölgyet, akit négy éves korában a családja eladott, azért, hogy elvigyék egy tiltott házba. Sikerült megmenekülnie, a patkányokkal kellett, hogy aludjon, nem akart férfiakkal lenni, ezért kínoszták őt, és sikerült megmenekülnie, elment egy nagybácsiához, hogy segítsen. A nagybácsi újra eladta egy illegális szervezetnek, újra sikerült megmenekülnie. A Kambodzsában szimbólumá vált ez a hölgy, azoknak a szimbólumává, akik próbálnak megmenekülni ebből a helyzetből. És Maté asszony felhívta a figyelmünket arra, hogy a férfiak nagy többsége, akik ezekben az országokban látogatnak, európaiak. Úgyhogy politikai bátorságunk kell, hogy legyen, hogy föllépjünk ebben a témában. Mi lenne az ön értékelése erről az aspektusról? Jela Szender képviselő is említett egy fontos dolgot, a média, a sajtó, amikor a szakbizottsági munkával foglalkoznak, az első dolog, amit kérdeznek, a gazdasági hatás. Mennyi a gazdasági értéke vagy haszna jövedelme ennek a tevékenységnek? Végeztek ilyenfajta értékelést, esetleg folyamatban van egy ilyenfajta elemzés? Fánhel asszonynak adnám meg a szót először 5 percre. Kérem, hogy adjon választ a föltett kérdésekre. Thank you. Köszönöm. Először is a nigériai gyökereket kérdezte. Az egyik épp az utak, az egyik légiút, és ott ö, hamis dokumentumok beszerzését is intézik, és légi úton hozzák be az embereket. Az, akinek nincs elég pénze, az inkább a hosszú utat választja szárazföldi és tengeri útvonalon, és ott már elkezdődik az út vonal, az út során a kizsákmányolás. A többieket pedig úgy, úgy szedik össze, hogy azt ígértnék, hogy jó munkát kapnak majd Európában. A, a Miria Faciliádú a koordinátorunk az csempészet témájában, ő az nőjogi, Európai Nőjogi Lobby tisztviselője volt, hogy pontosan hány emberrel dolgozik a hivatal, azt nem tudom. 6-7-8 ember lehet a gyakornokokkal is. Ha van itt valaki az irodájából, akkor talán ő majd kijavít, ha rosszul mondtam. Fő munkaterülete stratégiai, szakpolitikai orientáció, illetve a koordináció javítása a vonatkozó intézmények között. Elég sok ilyen intézmény van, úgyhogy szükség van jó koordinátorra. nem mondtam belga, nem beszéltem belga határ őrökről, hanem arról beszéltem, hogy az EU-ban 400 ezer határőr dolgozik, az összes tagállamban. Megint a belga 400 ezer. 400 ezer határőr. 400 belga? Félreértem. 4, 4, 100, 4, ugye 5 nullába, tehát 400 ezer határőr. 400 ezer. Félreértettem. 400 ezer, 400 ezer mondom, mindenki ismételgeti már a számot. Nem tudok hírszerzési információt megosztani, ezek rendőrségi és határőr információkat tartalmaz a szak, ez a kézikönyv, ezt nem tudom, ugye ez egy titkos anyag. Kína egy más világ, ahol is a férfi nem lehet csempészet áldozata, a kínai törvények szerint csak gyermek vagy nő. A számok sokkal magasabbak, különösen a, a gyermekek, a, a, a csecsemők csempészete és eladása nagyon komoly prioritása a kínai kormány számára. Nagyon nagy különbség közöttük és közöttünk az az, hogy szá, majdnem százszerzalékos az az elfogatási arány. Mit csinálhatnánk jobban? Legtöbb esetben pénz kérdése ez. Nagyon drága dolog a rendvédelmi megszámáról számára az összes indikátort, beszél összes adatot. Tehát a 0,0001 százalékos részértékből nagyon sokat kell összeszedni ahhoz, hogy, hely, hogy valamiféle statisztikai adat álljon össze. Sok esetben nem szükséges az áldozat nyilatkozata. mert a félelem okán folyamatosan visszavonják a, a feljelentéseket az áldozatok, de az eljárás az nem feltétlenül szükséges a, a, az áldozat panasza. A frontex való koordináció az Európában egy-két ember végzi ezt a munkát. Tehát a kapacitást erősíteni kell. És nagyon, nagyon költséges a társadalom szempontjából a, az embercsempészet lenni a harc. Az elmúlt tíz évben foglalkoztunk adatgyűjtéssel, még sincs igazi adatbázisunk. Nem pontosan látjuk még most sem, hova kell koncentrálnunk a pénzeszközöket és törőfesztéseket. Akkor átadom a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdéseket vetettek fel Annyit szeretnék mondani, hogy teljes mértékben egyetértünk az ENSZ kábítószer kereskedelmmel foglalkozó szervezetével. Azt hiszem, hogy itt a beegyezés, illetve az önkéntesség számunkra nem létező dolog. Szerintem ezzel ne is foglalkozunk, ne, ami pedig az adatokat illeti, szeretnénk sokkal konkrétabbak lenni, nyilván szektorokra szeretnénk lebontani ezeket az adatokat, az országokra lebontani, de ezt nem tehetjük meg, mert nem elég jók az adatok. Úgyhogy minden tagállamot felszólítanánk arra, hogy próbáljanak meg együttműködni annak érdekében, hogy ezeket az adatokat szektorálisan országokra vonatkozóan lebontsák. Hogyha erre hajlandók, akkor kérem, hogy forduljanak hozzánk, nagyon szívesen együtt dolgozunk. 2005-ben kezdtük el az adatokat gyűjteni, de azért nem említettem meg, mert túlságosan alacsonyak az adatok 32 milliárd volt a becslés, tehát USA dollár, amit az globális szinten évente az emberkereskedelem termel. De úgy gondoljuk, hogy ez valószínűleg ennek a többszöröse. Évvégeig egy új jelentést teszünk közé, és abban már frissebb adatokat is tudunk nyújtani. Az EU mit tehet ezen a területen. Nagyon sok kérdés, megjegyzés merült fel ezzel kapcsolatban. Nagyon örülök, hogy megemlítette a keresleti oldalt, ezt az ajánló már évek óta mondja. Az üzleti vállalkozásokkal, a fogyasztókkal, vevőkkel kell elkezdeni együttműködni. Természetesen a szexuális szolgáltatások iránti kereslet, illetve a munkaerő iránti kereslet között azért különbséget kell tenni, úgy gondolom, hogy itt nagyon óvatosan kell a jelenlegi modelleket értékelni, hogy mi működik, mi nem működik. Minden esetre látunk bizonyítékot arra, hogy sikeres keresletoldali megközelítést alkalmaznak bizonyos munkavállalói szervezetek, munkaadói szervezetek, üzleti vállalkozások körében, tehát van bizonyíték arra, hogy ez működhet, azonban a tanulási folyamatnak még csak az elején tartunk. Ami viszont egészen világos, az az, hogy amikor munkaügyi kizsákmányolásról van szó, akkor nyilvánvalóan nem kriminalizálható mindenkit, aki olcsó pólókat vásárol például. EU szinten inkább azt kellene elérnünk, hogy beépítsük ezt a témát más szakpolitikákba, és jobb koordináció alakuljon ki. A kereskedelmi főigazgatósággal például igyekszünk együttműködni, a harmadik országokkal való kapcsolatok dimenziója, fejlesztési együttműködés, DEFCO, tehát hogyan tudnánk a fejlesztési együttműködésbe beemelni a kényszermunka elleni küzdelmet? illetve az emberkereskedelmi migrációs témát szeretnénk ezekbe a párbeszédekbe bevinni, és egy sokkal szélesebb körű megközelítést alkalmazni az emberi jogok érvényesítése, nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése mind-mind ide kapcsolódik. Ami pedig a végrehajtási oldalt illeti, főként a munkaügyi ellenőrökkel igyekszünk együttműködni ezen a területen, az erre vonatkozó anyagok, illetve eszközök nyilvánosak, és már kísérleti képzési projekteket elkezdtünk ezen a területen. Vannak nagyon jó gyakorlatok egyébként egyes tagállamokból. Úgyhogy nagyon fontos a célzott ellenőrzések végzése. Azonosítani a bűnözőket. És nagyon nagy a igény arra, hogy az ellenőröket képezzük ezen a területen illetve hát be kell vonni a szakszervezeteket, az NGO-kat, hogy eljussanak a az áldozatokhoz, illetve a migráns közösségekhez. De nagyon sok tennivaló van még ezen a területen az áldozatokkal foglalkozó szolgálatok vagy nem léteznek, vagy elégtelenek az általuk nyújtott szolgáltatások. Ezért van az azonosítás szempontjából olyan kevés számadatunk. Ugyanis, hogyha az áldozatok azonosítják magukat, abból semmi hasznuk nem származik, ugyanis még akkor sem tekintik őket emberkereskedelmi áldozatnak. Úgyhogy azt hiszem, itt abban hagyom, számos egyéb kérdést is föltettek nekem, de szükség esetén később is válaszolhatok rájuk. Köszönöm szépen, nagyon pontos válaszokat adtak, betartották a rendelkezésre álló időt is, és szeretnék köszönetet mondani a prezentációkért is. Európai szintű prezentációk voltak, ezek bemutatták a számunkra fontos aspektusokat. A szakbizottságunk föl fogja használni ezeket az információkat, az önök gondolatait. Köszönöm szépen, fogunk találkozni. Ez egy első véleménycsere, eszmecsere volt, és biztos, hogy ezt továbbiak fogják követni. Most átérünk a második panelre. Egy szintén nagyon érdekes témával foglalkozunk, illegális hulladékkereskedelem és egyéb környezetvédelmi bűncselekmények. Általánoságban a környezetvédelmi bűncselekményeknek a gazdasági hatása jelentős, és egy nagyon jövedelmező tevékenység. Olaszországban a hulladékkereskedelem a maffia számára aranyat ér fontos nemzeten átnyúló dimenziója is van ennek a tevékenységnek, és ma meghallgatunk két előadót, két fontos vendégünk van, akik beszámolnak a saját véleményekről. Először Julian newman hallgatjuk meg, a környezetvédelmi nyomozó ügynökség képviseletében, amelynek a székhelye Londonban van, valamint meghallgatjuk a Legambient elnök helyettesét, Stefano Csalfanit, 1977 óta minden évben kiadnak egy jelentést az ekomafiáról, szorosan együttműködnek az olasz nyomozó és igazságszolgáltató hatóságokkal. A múlt héten abban a megbecsülésben részesültem, hogy meghívtak előadónként a jelentés bemutatása alkalmából, és nagyon fontos információkat fogunk hallani a munkánk szempontjából. A vita során ugyanazt a módszert követjük, mint mostanáig. 15 percet kap mindkét előadó. Ma minden előadó betartotta ezt az időt, úgyhogy kérem, hogy a vendégeink iránti tisztelet jeleként a hozzászólók se beszélnek többet, mint két percet, hiszen fontos, hogy választathassanak a vendégeink a föltett kérdésekre, és a gondolataikat megoszthassák velünk a kérdésekre adott válaszok során is. Akkor meghallgatjuk a vendégeket, utána előadó, koordinátorok, kollégák, mindenki két percet fog kapni. Utána újra meg fogják kapni a szót a vendégeink. Meg is kezdjük. Julian Newman-t hallgatjuk meg, környezetvédelmi nyomozó ügynökség képviseletében. Öné a szó. Um, Köszönöm, elnök asszony környezetvédelmi nyomozó hatóság tagja vagyok, egy civil szervezet londoni székhelyjel. A környezetvédelmi ügynökséggel nem szabad összekeverni, amely egy kormányzati szerv. 1984 óta működünk, Londonban és Washingtonban irodánk, de Indonéziában, Kínában is működtetünk helyi csoportokat a közvetvédelmi bűncselekményeket vizsgáljuk, információt révén felkeltjük a figyelmet, ezen bűncselekményekkel szemben igyekszük hatékonyabbá tenni a fellépést ezek ellen, helyi csoportok, e, civil szervezetek, szakszeretek bekapcsolásával nyomozunk. Nagyon sok definíciók van a környezetvédelmi bűncselekménynek, az egyik a nemzetközi környezetvédelmi meghatározás, öt pontja van, illegális vadállatokkal való kereskedelmi és ózont lebontó anyagok vonatkozó, a veszélyes hulladékkal való kereskedelem, favágás és lopatfával való kereskedés, illetve szabálytalan, nem jelentett halászat. Ez a fő, öt fő kategória, amit környezetvédelmi bűncselekményként meghatározhatunk. Az első hármat lefedik nemzetközi egyezmények, a CITES a, a vadonulatok számára a vonatkozó jogszabály, a Montreali, Montreali jegyzőkönyv az ózon lebontó anyagok, és a bázeli egyezmény a veszélyes voltékra vonatkozó, míg a másik kettőre nincs nemzetközi egyezmény. Gyors példák, a vadállatokkal kapcsolatos bűncselekmények, a, egy sor. Már csak 3200 vadonülő tigris él a világon, Ázsiában 20 ezer dollárt lehet kapni egy tigrisbőrért jelenleg. Az ózon lebontó anyagok kereskedelme meglepő, hogy ez olyan jelentős, ahogy csökken a világban a forgalma ezeknek az anyagoknak, úgy nő a csempészet. A 90-es években 20%-át ezeknek az anyagoknak a fekete piacon keres forgalmazták illegális favágás komoly probléma a világ sok részén, különösen az Amazon és a Amazoniában, vagy a Kongó vízgyűjtő területén, de dél ázsiában is 15 milliárd dollárt kiesett jövedelmet jelent ez a fejlődő országokban. Regionális kezdeményezések vannak az, ez, ezzel a jelenség ellen, ezekről majd beszélek. Van néhány közös hatása ezeknek. A legtöbb esetben rablásról van szó, közjavak ellopásáról egyrészt. A, kormányzati, a kormányzást is alássák ezek a bűncselekmények, és a korrupciót erősíték. Például a fa kereskedelemben is nagyon sok korrupció van, helyi és központi kormányzati vezetőket kell lefizetni ehhez a tevékenységhez. És a klímaváltozást is gyorsítják ezek a tevékenységek. 18%-a a, a verdőpusztulásból adódik a, a CO2 kibocsátásnak, de például az ózonlebontó vegyi anyagok illegális kereskedelme is nyilvánvalóan klíma rontó hatása van. Az emberi egészségre is hatása van mindez, az ózonlebontása minden élőlényre hatása van, beleértve az embereket. És a veszélyes hulladék tekintetében is elektronikus hulladék, amely toxikus vegyi anyagot tartalmaz, hogyha illegálisan helyezik el ezeket, rakják le ezeket, akkor az a talajvizet, a levegőt és az egész természetet szennyezi. A biodiverzitást és az ökoszisztémát is alása mindez, a illegális favágás, a, a, például a vízkészletet is, a helyzetet is rontja és az illegális kereskedelem általában rontja a legális kereskedelem feltételeit, illetve jövedelmezőségét, ahogy a fekete piacra ez mindig jellemző. Néhány statisztika Jodok. Sok esetben úgy tekintik ezeket a bűncselekményeket, hogy nincs igazi áldozata. És azt mondják, hát nincs áldozata, akkor kit érdekel? Nem olyan, mint az emberi kereskedelem, vagy egyéb gyilkosság. Hát, hogyha holott ha az ózon réteg lebomlik, az, akkor, akkor mindenki áldozat. Itt, van itt azért áldozat még ha nem is olyan megragadható. Éppen ezért sokszor alacsony prioritást élveznek ezek a bűncselekmények. Holott látható, hogy a fizikai visszaélés, gyilkosság is előfordul Indonéziában, Brazíliában, Kambodzsában. Megölnek aktivistákat, akik környezetet igyekeznek védeni, úgyhogy van hogy itt konkrét ö, kihatás is. Alacsony kockázata van az elfogásnak, nagy jövedelmezőséget hozhat, így módon a bűnszervezetek számára vonzó bűncselekmények ezek. Általában szervezett bűnözői csoportok határon átnyúló módon végzik ezeket a bűncselekményeket, kontinenseket, országhatárokon át mozgatva illegális termékeket és anyagokat, úgyhogy nagyon nagy kihívás jelentenek a rendvédelmi szervek számára. Érek, néhány értékadatot adni meglepett engem is statisztikai adatok némelyike a vadonilátok elleni bűncselekmények évente 7 milliárd dollár rúgnak, a világbank szerint 15 milliárdot vesztenek a fejlődő országok adóbevételben az illegális havágástól. 12 milliárd a veszélyes hulladékból adódó érték, az illegális halászat 4,2 milliárd dollár, az ózonlebontó anyagoké 300 millió Hát, ha pontosak-e vagy azt nem tudom, de nyilvánvalóan jelentős a, a, a mérték ezeknek a tevékenységnek. A nagyon alacsony kockázatú bűncselekményekről beszélnék. Néhány évvel ezelőtt egy konténer találtunk Szingapurba menet, 6 tonna elefántcsont volt benne, 500 elefánt halálát okozta ez a, az anyag. A büntetése Szingapurban 2000 dollár volt, kb. 15-ször fordult már meg ez a konténer, mire elfogták. Egy jó, egy határon bűncselekményre példa, egy merbau nevű értékes trópusi fa ö, anyag, amit Pápul Kínából Kínába Indonézián keresztül ö, csempésztek, 300 ezer köbméter. Fa 15 ilyen hajót töltene meg ez a fa mennyiség. Jól szervezett szindikátus működtette ezt a csempészetet katonai védelem alatt, a indonéz hadsereg tisztjei védték a tevékenységet, szingapúri brókerek, bankok fizettek a, a fáért, hongkongi, sánkhái kereskedők vették meg, csak esetben amerikai és az EU piacon végezte ez a termék, illetve az a, az a faanyag. Hogy most meg általánosakban beszéltem, most európai példákat említenék. A beszések szerint az EU 3 milliárd eurónyi illegálisan vágott fát importál. Tehát 16%-a a fa termékeknek illegális forrásból származik. Az EU egy erdővédelmi és kormányzati kereskedelmi törvényt hozott, kapcsolatot építve Indonéziából például és más országokkal az illegális favágás folyik. És új faipari szabályokat is hoznak. 2013-tól lép majd be ez az új jogszabály, mely az illegális forrású fa importját ellen lép fel. Kérdés persze, hogyan fogják végrehajtani ezt a jogszabályt. De mindenképpen jó szakpolitikai lépés. Gyakran látjuk a környezetvédelmi bűncselekményeknél, hogy nagyon szép szavak vannak egyezményekben, ám a végrehajtás általában nem követi ezeket a leírt szép gondolatokat. Elektronikus hulladék. Ez egy fajtája a veszélyes hulladéknak, a leggyorsabban növekvő hulladékvolumen a világon, egyre több elektronikus kütyüt használunk, ezeket mikor eldobjuk, akkor nyilvánvalóan hatalmas mértékben növekszik az ilyen jellegű hulladékok mennyisége. Az EU kb. évente 8 millió tonna elektronikus hulladékot termel, 75%-a ennek nem követhető le. Többféle irányelvben vannak előírások és szabályok arra, hogy mit lehet kivinni, például az OECD országból nem lehet kivinni használaton kívül elektronikus eszközöket, mégis megtörténik ez. Nyugat-Afrikába, Ázsiába, ahol nagyon rossz munkakörülmények között szedik szét ezeket, illegális módon toxikus hulladékkal szennyezve a talajt például Kínában, ez, ez ellenben egy Impel hálózat működik, akik egymással szakértői, egymással kapcsolat tart a szakértői hálózat, amely fellép a, és igyekszik nyomon követni az elektronikus hulladékok útját. Gyors példa. Nagy-Britanniában vizsgáltuk az elektronikus hulladékok útját, illegális útját, régi televíziókat és monitorokat zúztunk szét, hogy ne lehessen őket újra felhasználni. Behelyeztünk egy, egy, egy nyomkövető, elektronikus nyomkövetőt, és megnéztük, mi lesz az útja ennek a, ezeknek a monitoroknak. Itt látjuk, Gánából adott jelet. Ez egy londoni hulladék lerakóban elhelyezett televíziós, használta televíziós kézők, ami sosem mehetett volna ki az EU-ból, Gánában, Akrában végezte ahol így szedik szét, meglehetősen veszélyes módon és között romboló módon. Még egy európai példa az ózonlebontó anyagokról. Ezeket elég széles körben használják, ám agresszív módon igyekeznek csökkenteni ezek felhasználását az ózon rétegvédelme miatt. 97-ben a német Typhoon cég hatalmas mennyiségű kínai CFC anyagot importált, és Európában terítette ezt. 80 konténerét. Ez egy határ. A német hatóságok, illetve ügyészség igyekezett a célországokkal együttműködni, így aztán csak a német kereskedőt sikerült elítélni. A CFC anyagokat fokozatosan csökkentik, ám van újabb típusú CFC anyagok, amelyeket a hűtőipar használ fel, az EU 2010-ben betiltotta ezek importját és kereskedelmét. Ám továbbra is van igény ezekre a vegyi anyagokra. Ám egyetlen egy esetben bukkan csak fel erre vonatkozó illegális felhasználás, holott nyilvánvalóan sokkal több ilyen felhasználás működik. Aztán több százezer tonnát vontak ki a forgalomból az Egyesült Államokban, Kínában kereskedők tömege kínálja ezeket 20 tonnát fogtak le tavaly a finn-orosz határon egy konténerben, ez, egyetlen, ez volt egyetlen elfogás. Látjuk, hogy a, a, itt egy, egy hálózat, a Kínából hogyan e, exportáltak Oroszországba úzó lebontó anyagot. A központi helyen egy brit kereskedő állt, látható és a 90-es évek óta folyt e- ebben a hálózatban a, a keres, illegális kereskedelem. Úgyhogy ha nem lépnek fel ellenük, akkor éveken át folytatják ezt. A környezetvédelmi bűncselekmények súlya nagyon nagy, ahogy az európai példák, egyéb példák is mutatják. Tehát a globális kereskedelem mértéke ugye hatalmas nyomást helyez a vámhatóságokra, és igyekeznek gyorsan átengedni a, a, a szállítmányokat, és nem vizsgálják sokszor elég alaposan ezeket. Sokszor a politikai akarat vagy források sincsenek arra, hogy a környezetvédelmi bűncselekmények ellen komolyan fellépjenek. A határon átnyúló együttműködésnek is vannak határai az Európolban, Olafban dolgozók is tudják, hogy nagyon nehéz egyes hatóságok között átívelő módon fellépni, míg a bűnözők nem látnak határokat, hanem könnyedén együttműködnek. Sok esetben olyan anyagok, mint például az elefántcsont kereskedelem nem is von maga után büntető eljárást. A hírszerzés alapján kell fellépni a rendvédelmi szerveknek, azonban ezért ehhez több hírszerzés adatra van a szükség. Például a brit kormányható ügynökség nagyon sokat szídja a sajtó, azért, mert Gánában és Nigériában jutnak el elektronikus hulladékok Nagy-Britanniából, holott nagyon nehéz ezeket elfogni. Együtt kell működni hajós társaságokkal, hajóútvonalakkal, növelni kell az elfogott tételek számát, és növelni kell a vádemelések számát. Néhány jó példa is van, Európa több helyén is már működnek speciális csapatok, például Hollandiában a vámügynök és vámhatóság rendőrség együttműködik a környezetvédelmi bűncselekmények elleni harcban, a hulladék, európai hulladékhálózat is hasonló együttműködés mutat, egyre inkább komolyan veszik ezeket a bűncselekményeket világszerte. A, a, a, a Demeter művelet is ilyen volt az Interpol szervezésében, a feszélyes hulladékok szállítása ellen fellépve, és az Interpol is működtet egy közvetvédelmi bűnüldözési programját, egy e-commerce rendszer révén, amely adatot cserél a tagok között. Tehát egyre nő, növekeznek, növekszik az én eszközök száma. Még egy ok arra, hogy miért gondolom súlyosnak ezt a formát, van egy hely, amiről nem hallottak talán Monkály városa a kínai és vietnami határon Hanintól északra. Kuansina hívják a kínai oldalon ezt a várost. Ez a, a, a bűnek fészek telepe. Itt történik a Vietnámból kiáramló 20%-a az emberkereskedelemnek és a könyvetlen bűncselekmények is itt ö, vannak a legnagyobb számban. Ilyen helyekre kell figyelnünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm Julián Newman úr a beszámolót, és most 15 percre megadom a szót a Legambiente elnök helyettésének, Stefano Csefráninak. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a meghívásért. A prezentációval szeretnék beszámolni arról, hogy milyen a mi szövetségünknek a tapasztalata, és hogy milyen munkacsoportot állítottunk fel Olaszországban az utóbbi években egy olyan tevékenység körül, amit ekomafiának nevezünk. 94-ben a Legambiente fölállítja a környezetvédelmi bűncselekményekkel foglalkozó obszervatóriumát római székhelyel. Ezer helyi csoporttal dolgozunk együtt, ezek az egész országban megtalálhatók. Ügyvédekkel és tanácsadókkal dolgozunk együtt a helyi szinten. 94 az az év, amikor megjelent az első ekomafia jelentés. Három évvel később, 97-től vált éves jelentés ez. A Legambiente azért, hogy a jelentést összeállítsa, együtt működik, és fontos szinergiákat alakít ki a rendvédelmi szervekkel, mindazon szervekkel, amelyek környezetvédelmi bűncselekményekkel foglalkoznak, bíróságokkal, ügyészségekkel, helyi és nemzeti szinten, illetve a Nemzeti Antimafia ügyészséggel is, az eh, olasz parlamenti képviselőkkel is együtt dolgozunk. 95 óta van egy parlamenti hulladékkereskedelem és ehhez kapcsolódó törvénytevékenységgel foglalkozó bizottság. Az intézményekhez tartozik még az olasz vámszerv is, a vámügynökség is, ezzel a szervezettel is együtt dolgozunk, hiszen nagyon fontos a szerepük, főleg a kikötői ellenőrzésben állampolgári szövetség, vagyis egy civil szervezet, és hivatalos intézmények között fölálló munkacsoportról van szó, ez egy egyedi megoldás az együttműködés szempontjából. Az ekomáfia, ez egy olyan terminus, amit 94-ben találtunk ki, amikor az első jelentés megjelent, és öt évvel később már a Zingereliben az olasz, legismertebb olasz szótárban szerepel ez a kifejezés. Két évvel később egy második szót is átvett a szótár, az ekomostrot, vagy ekomonstrumot. Ez olyan illegális, vagy legálisan épült monstrum építményeket jelenti, amelyek zavarják a környezetet, tönkreteszik a környezetet. A jelentés már 18. kiadását élte meg, Július 4-én mutattuk be a 2012-es jelentésünket. Alfano elnök jelen volt, ahogy mondtam. A környezetvédelmi miniszter jelen volt, az antimafia nemzeti ügyész jelen volt, az parlamenti környezetvédelmi bűnökkel foglalkozó bizottságnak az elnöke is jelen volt a prezentáción. Az adatok szintézisnek a szintézését szeretném most bemutatni. Olaszországban tavaly több mint 33 ezer bűncselekmény történt, óránként majdnem négy, 2011-es adat. 305 embert tartóztattak le, feljelentettek 28 ezer embert, és 9000 lefoglalásra került sor. 2096 mafia klánt mértünk fel, amelyek környezetvédelmi, illetve környezettel szembeni tevékenységgel foglalkoznak. 2011-re a becslésünk szerint az ekomafia tevékenysége több mint 16 milliárd euró. Érdekes adat, ami sajnos az elmúlt 18 évben nem változik, majdnem a 48% a környezetvédelmi bűncselekményeknek Olaszországban tavaly a négy a mafia jelenléttel jelenlétől szenvedő régióban merült föl. Ezen a dián szeretném bemutatni, hogy mik ezek a bűncselekmények. Hulladék, illegális hulladékkereskedelem, cement, betonkereskedelem, építőipari tevékenység, az állatok elleni illegális tevékenységek, szándékos tűz esetek, sajnos ez is egy fontos tevékenység, és kulturális javakkal kapcsolatos bűncselekmények, illegális építkezés Olaszországban. 2011-ben 26 ezer, majdnem 26 ezer engedély nélküli építkezésre került sor. Ez egy olyan szektor, amely az ekomafiának majdnem 2 milliárd eurós bevételt biztosít évente. Láthatják, hogy a rendvédelmi szervek 6, több mint 6 ezer, vagy több mint 6500 bűnesetet mértek fel. Most uh, itt bemutatom pizzaszellát, ez egy palermói domb, Szicília régió fővárosa, ez pedig egy csontváz, ami 25 éve rontja az Amalfi öblöt. Egyébként egy fantasztikus terület, de tönkreteszi a képet, az öböl képét ez az épület. Ez a parton fölépített, törvénytelenül fölépített épület, amiatt a tenger még kiebb tudott haladni a korábbi szinthez képest. Púljában 3000 illegális építmény van, egyébként Gárgádai Nemzeti Park területéről van szó, és a partvidék egy jelentős területét teszi tönkre, teszik tönkre ezek az illegális építmények. A beszámolóban szereplő egyéb környezeti bűncselekmények, erdőtüzek, a természet elleni, a védett fajok elleni bűncselekmények. Jelentősen növekedett ezeknek a száma a védett fajok esetében, illetve a kulturális értékek és archeológiai örökséggel elleni bűncselekmények jelentősen növekedtek. A mezőgazdasági ellátási láncban is nagyon sok a bűncselekmény. Sajnos a mafió szervezetek ezekben a szervezetekben, ezekben a szektorokban is beépültek. Illegális hulladékkereskedelem. Itt uh, látjuk a múltra vonatkozó adatokat, a speciális hulladékokra vonatkozik, 97 2006-ig látjuk az adatokat. Ebben az első oszlopban a mennyiségeket látják, a speciális, főleg ipari származású hulladékok mennyiségét látják itt. A második oszlop a törvényesen kezelt hulladékokat mutatja. A kettő oszlop közö, számai közötti különbség adja meg azt, hogy hány millió speciális, hány millió tonna speciális hulladék termelődik, de nem törvényes a feldolgozása. A harmadik oszlop adatait használtuk föl, és kiszámoltuk, hogy 3000 négyzetméteres alapon mekkora domb, illetve hegyet alakítana ez a hulladék mennyiség. Látják, hogy évről évre több mint ezer méter magas, sokszor több mint 2000 méter magas lenne ez a hegy. Csak 2006-ban az a mennyiség, ami speciális hulladékként generálódott, de eltűnt a semmibe, 31 millió tonnát tesz ki. Valójában, hogyha 30 ezer négyzetméteres alapú dombként, hegyként képzeljük ezt el, akkor egy 3100 méteres hegyet kell, hogy elképzeljünk. Gyakorlatilag ez olyan magas, mint az Etna Szicíliában. És ez csak egy év termése. Az utolsó jelentésben másképp mutattuk be az adatokat a korábbi évekhez képest. Az ekomafia által illegálisan feldolgozott vagy megsemmisített hulladékokról van szó. Olyan adatokat használtunk, amelyek biztos adatok. A rendvédelmi szervek adatairól van szó. 2010 és 2011 között úgy tűnik, hogy eltűnt 2,4 millió tonna speciális hulladék. Nem minden nyomozás eredménye adott pontos mennyiségi adatot. Ha csak a 2,4 millió tonnás mennyiségre gondolunk, és elképzeljük, hogy ezeket teherautóra, 25 tonnás kamionokra tesszük fel, akkor több mint 96 ezer kamionra lenne szükség. Hogyha olasz autópályán képzeljük el ezt a kamionsort, akkor ennek a hossza Reggio Calabria-ból egészen Szemmoricig elérne, Szemmoricig elérne Svájcban. Hova tűnik el a különleges hulladék országunkban? Vidéken vagyunk Nápoly és Kazerta közötti területen. Ez egy törvénytelenül megásolt bánya, amit a maffia készítetett. Ezt föltülték a hulladékkal, és utána lefedik. Az utolsó képen már semmi nem látszik. Igazából hatalmas talajvízszennyezésről van szó. Ez a hegy, amit ott hátul látnak, az igazából hulladékhegy, púljai, forcsai területről van szó, és itt látjuk a csarnokon belül az ipari hulladékot, ami főleg Észak-Olaszországból érkezik. Ez pedig Észak-Olaszország már, Milánó, egy hulladékkal teli csarnok, és az alsó képen pedig lációi, páliánói képet látunk. Ipari hulladék van itt bezsákolva, ami Észak-Európából érkezett. Kalabriában vagyunk, Rotonéban, a felsőképpen ipari hulladékok hegyeit látjuk a 90-es években, az állami cégek által generált hulladékok. Itt pedig illegálisan feldolgozott, illetve a talajba, a mezőgazdasági talajba bedolgozott hulladékot látunk. Lációban, Viterbóban, big bagekbe becsomagolt hulladékot látunk, ezek is északról érkeznek. Kazerta megyében vagyunk, ez is egy törvénytelenül készült bánya, amit feltöltenek hulladékkal. Itt jobb oldalt, amit mutattam, az egy kamion volt, képzeljék el, hogy mekkora ez a bánya. 2001 óta Olaszországban van egy új törvény, amely a hulladék, illegális hulladék kereskedelemre vonatkozik. A törvény nagyon hatásosnak bizonyult, hiszen lehetővé tette a rendvédelmi szervek számára, hogy letartóztatásokat foganatosítsanak, telefonlehallgatást használhatnak. 2001-ig nem lehetett hulladékereskedők ellen telefonlehallgatás eszközt használni, mert igazából csak szabálysértésnek számított addig a környezetvédelmi bűncselekmény. Az új törvény viszont megemeli ennek a súlyosságát, és ez, ennek köszönhetően lehetővé vált ugye az eszközök, hatékony nyomozó eszközök használata, és itt láthatják, hogy 2002-től máig majdnem 200 nyomozást végeztek, több mint 1200 kereskedőt fogtak el, több mint 600-670 cég vett részt ebben, nemzetközi kereskedelmi is itt szerepel a képben, igazából 23 országról van szó, szóval ebből 10 európai ország. ...2011-es adatokról szeretnék beszámolni. A vámszervekkel való együttműködésnek köszönhetően fontos nemzetközi kereskedelmeket sikerült föltérképezni. Európából Afrikába irányuló kereskedelem volt jellemző a 90-es években, viszont 2011-re ez átalakult, inkább keleti vonalról beszélhetünk, főleg Kínáról. az illegális hulladék export szempontjából. Az Olaszországban lefoglalt hulladékoknak a statisztikáját látják ez. A műanyag majdnem 38%-ot képvisel, fémek 48%, a lefoglalt hulladék szempontjából. Ez a két legfontosabb fajta hulladék, ahol a legjelentősebb a törvénytelen kereskedelem. Ahogy mondtam, Kína a fő célország, a nemzetközi kereskedelem szempontjából, és fontos Hongkong szerepe is, de vannak egyéb célországok is, amelyek esetében háromször kapcsolatba lép be Olaszország, például Oroszországból Hongkongba, Olaszországon keresztül megy a hulladék, vagy pedig Afrikából Hollandiába ér, irányuló hulladék is áthalad Olaszországon. a következtetésekről szeretnék most beszélni. Az elemzési munkánk alapján elmondhatjuk, hogy nagyon fontos megfelelő jogszabályokkal rendelkezni. Olyan jogszabályokkal, amelyek alapján föl lehet lépni a büntető eszközökkel is, büntető jogi eszközökkel is a környezetvédelmi bűncselekmények esetében az Európai Unió tavaly fogadott el egy ilyenfajta irányelvet, Sajnos Olaszorsz- Olaszország rosszul ültette, eléggé rosszul ültette ezt át. Az irányelv egyértelműen fogalmazott, büntetőjogi körbe sorolja az európai irányelv a bizonyos környezetvédelmi bűncselekményeket, de nagyon fontos az átültetés is. Meg kell erősíteni az összes ezzel a témával foglalkozó és az ellenőrzéssel, a szállítmányok ellenőrzésével foglalkozó ügynökségeket, a vámszerveket. És meg kell erősíteni a már működő tevékenységeket is, például az Europolra, a Eurojustra gondolok, vagy az Unicri-re. Mindjárt befejezem. Még egy dolog, amit szeretnék említeni, és fontosnak tartok, hogy egy olyan rendszer, amely föl tud lépni az ilyen illegális tevékenységekkel szemben, esetében nagyon fontos, hogy a részleteket is ismerjük. Minden információt be kell szerezni. Nem kormány szervezetektől érkező információkat, az összes kormány szervezetektől érkező, akár a bíróságtól érkező információt is, hiszen az összes ilyen információra szükség van, hiszen ha ezeket szinergiában használjuk, akkor egy teljes képet tudunk kapni. A politika számára ez nagyon fontos, ahhoz, hogy új jogszabályokat tudjanak elfogadni, és az is fontos, hogy a helyszínen dolgozó a nyomozók számára is megfelelő információkat tudjunk adni, hiszen további elemekkel tudjuk őket ellátni, és jobban hatásosabban tudnak föllépni ezek ellen a jelenségek ellen. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a Legambient eh, elnök helyettesének a beszámolóját, és át is adom a szót két percre Jakolino úrnak, aki az előadónk. Köszönöm, elnök asszony. Mindkét eh, előadást nagy figyelemmel hallgattam, már is átérek a kérdéseimre. Newman úrhoz eh, szól az első kérdésem. A környezetvédelmi bűncselekmények témájában említette az orvhalászatot. Itt vagyok. Sarebbe... Jó lenne, és esetleg az én hozzájárulásom erre lehetőséget ad, hogy részletesebben számoljon be erről a témáról, hiszen a földközi tengeren is, főleg itt az utóbbi hónapokban ez egyre jelentősebbé vált. Kína Például Kína szerepe is fontos ebben a témában, de más területekkel is foglalkozni kell természetesen. Stefano Csafánihoz egy másik kérdésem lenne. Eka Mafia, Eka Mostro, kétségtelen, hogy fekéje ennek a dél-olaszországi területnek ez a probléma. Ön elsősorban, de nem csak kizárólag helyi nemzeti bűncselekményekről beszélt, de említette a határon átnyúló, illetve a háromszög bűncselekményeket is. Azt is említette, hogy az egyes területekről esetleg áthelyeződnek ezek a tevékenységek, hatalmas számokról számolt be, ugye ezek Olaszországra vonatkozó számok, de a jelenség biztos, hogy más tagállamokban is jelen van. Fontos a az illegális építkezés témája. Ez az ekomafiához kapcsolódik, de a, fontos az élelmiszeripari mafia is, amit említett. Ez ilyen konszolidált szövetségnek mi a, milyen lehetőségei vannak. Az önök véleménye szerint az Európai Unió mit tehet? Említette ön a nemrég elfogott és nemrég az parlament által átültetett irányelvről, amit, amiről azt mondta, hogy nem tökéletes az átültetés. A problémák csak növekedni fognak, hogyha a helyzet ez. Említette a jogalkotás közelítését, és az egyes tagállamokban az irányelvek európai jogszabályok átültetésének a problémáját is. Áldja nevében Newton Dan képviselője a szó két percre. Losz. Köszönöm szépen. Elfelejtettem bekapcsolni a mikrofont, egy hosszú nap ez a mai. Newman úrnak mondanám, nagyon érdekes volt. Kérdezném, hogy az ügynökséget ki csak annyit tudunk, hogy az önök szervezet egy NGO. A következő pedig a HCFC. Én magam voltam a jelentéstevője ennek a témának egy évvel ezelőtt, szeretném kérdezni, hogy milyen formában szállítják azt? Aeroszolos formában? Mert hiszen egy veszélyes anyagról van szó. És ez a hely Kínában munkái volna olyan kedves betűzni a nevét, hogy rá tudja keresni? És az lenne a kérdésem, hogy egy európai szintű fbi tudnának-e támogatni, hogy az ügynökségeknek ne kelljen borzasztó elj- bonyolult eljárásokon keresztül menniük, hogy együttműködhessenek. Csafáni úrhoz pedig Önnek is köszönöm ezt a nagyon felvilágosító jellegű előadást, ami egészen ledöbbentett, hogy az ön által említett adatok szerint 92 környezetvédelmi bűncselekményt követtek el naponta, viszont körülbelül 100 letartóztatás történt mindössze. Ez azért eléggé megdöbbentő. És az a tény, hogy megpróbálnak <laughs> fellépni ez ellen a tevékenység ellen. Azt szeretném kérdezni, hogy a bűnözői csoportok nem fognak visszacsapni? Aztán a hulladék, amelyet Kínába szállítanak. A Kína mit csinál ezzel a hulladékkal? Eltemetik ezt a hulladékot, vagy miről van szó? Köszönöm, Máté képviselője a szó a néppárt nevében. Köszönöm, elnök asszony. Newman úr, beszélt a környezetvédelmi kérdésekről. Nagyon érdekes volt a prezentáció, közölöm szépen, és a védett fajokat is említette. Mindig drámai azt látni, hogyha egy elefántot megölnek az orvadászok. Most már tudjuk, hogy miért nem kapnak védelmet ezek az állatok az ázsiai országokban, főleg Kínában értékesítik az elefántsontot, hiszen bioviagraként értelmezik ott ezeket a termékeket. Vannak olyan országok, ahol még fokozódik, és ugyanakkor sajnos sok országban már szinte teljesen eltűnnek az elefántok. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne megvédelni ezeket a fajokat, hiszen mostanáig ez nem volt sikeres, nem tudtuk felszámolni ezt a fajta orvadászatot. Részletesebb információt szeretnék erről hallani, illetve mondja el, hogy mit tehetünk. Csafani úr nagyon hatásos fotókat mutatott be tényleg tönkre teszi az országukat ez a tevékenység. Ugye eltántorítja az embereket attól, hogy a turisták meglátogassák ezeket az egyébként gyönyörű területeket. Szeretném elmondani azt is, hogy biztos, hogy nem csak környezetvédelmi bűncselekményekről van szó, és nem csak Olaszországra jellemző ez, más országokban is jelen van a környezetvédelmi bűncselekmény. Ugyanakkor fontos, hogy a környezetvédelmi bűncselekményt kriminalizálják, de fontosak a kapcsolódó tevékenységek is. Az európai alapok felhasználását hogyan látja a, annak érdekében, hogy például a természetet meg tudják tisztítani, akár konkrétan Olaszországban tudna -e adni erre vonatkozó adatokat nekünk? Köszönöm. Két percet kap a GUE képviseletében Sanderker képviselő. Köszönöm szépen. Két rendkívül érdekes előadásnak lehettünk tanulni. Newman úr a érdekes példákat hozott fel a a monitor, amit eh, nyomkövetővel látták el, és aztán Nyugat-Afrika partjainál kötött ki. Elmondaná, hogy mi történik a két pont között? Tehát egyrészt, mikor leadják a monitort az angol lerakat helyen, hulladéklerakóba, és aztán megérkezik Gánába. Gánába. A két pont között kinek van érdeke eh, a közvetőkereskedőként való fél fellépésben, ki nyer ezen, ki profitál ebben az is kereskedelemben. Azt úgy értem, hogy Afrikában lehet értéke ezeknek a, a fém anyagoknak, ám útközben kinek éri ezt meg? Hogyan utazik ez a illegális hulladék? Köszönöm szépen, most a képviselő asszony kap két percet. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak egyértelmű és kimerítő beszámolót kaptunk tőlük. Egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Ma délelőtt Angela Me asszonyt hallgattuk meg, aki a kábítószer útvonalról beszélt. A hulladék esetében van nyomonkövetés? A nemzetközi hulladékkereskedelmnek az útvonalait ismerjük? sajnos azok a képek és azok a hírek, amelyeket megosztott velünk Stefano Csafani úr az olasz helyzetről, egyetemen tragikus képet és negatív képet festenek. Olaszországban viszont nem látjuk ezeket a hulladékhegyeket, nem látjuk a kamionokat, a kamionsorokat, úgyhogy valahova eljutnak ezek a hulladékok, a teljes kereskedelemhez képest, ugyanakkor valószínűleg sokkal nagyobb a tényleges mennyiség. Ugye van egy föladó, de van egy fogadó is, ezt kéne fölmérni, illetve a köztük lévő útvonalat. A kereskedelem, mint bűncselekmény, és ezt a törvény mondja ki Olaszországban, ez nagyon fontos. Más európai országban van-e hasonló jogszabály, amely lehetővé teszi ennek a jelenségnek a megfelelő szintű szankcionálását? szeretném megérteni, hogy a legámbiánt által végzett munkát, hasonló munkát Európa más országaiban is elvégzik-e, mert egyébként korlátozottak lesznek a, a fellépési lehetőségeink. Azt tudjuk, hogy hol keletkezik a hulladék, és hol tűnik el, csak az útvonalat nem ismerjük. Ajánl Szánder képviselője a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna köszönetet mondani ezeket az érdekes információkat, és megkérdezni, hogy úgy tűnik, hogy végezetül, mivel 23 vagy 10 európai országról van szó, aztán Oroszország és Kína is a képbe kerül, úgy, úgy tűnik, hogy Olaszország tulajdonképpen egyfajta központtá vált ebben a folyamatban a szállítható hulladékok tekintetében. Nem csak arról van szó tehát, hogy ott eh, helyezik el a hulladékot, hanem onnan továbbítják. Nem tudom, hogy eh, ezeket a hulladék tömegeket hol tudják feltartóztatni a határon, például vagy kikötőkben, vagy ott a lerakatban. Ami pedig az orvhalászatot illeti, Jakolino úr is említette ezt, szeretném megkérdezni, hogy ezek a kínai hajók, amelyekről tudunk, hol végzik az orvhalászatot a földközi tenger déli részén, Mauritániában, ott van ez a tengeri kereskedelem, illegális tengeri kereskedelem problémája. Végezetül pedig a illegális építkezés, engedély nélküli építkezés, ez Spanyolországban is nagy problémát jelent. Mi történik ezekkel az illegális építményekkel? Mi történik tehát? Meghozzák az ítéletet, mondjuk akkor ezeket az épületeket le kell bontani? Lehetne ezt harmonizálni. Aztán a politikai hatóságok szerepvállalása. Van-e jogalap, amit a törvény biztosít számukra, ez így van Spanyolországban egyébként. Mindketten említették az állampolgári feljelentéseket. Szeretném kérdezni, hogy van -e erre lehetőség, milyen lehetőség van. Nyilván a tevő állampolgárokat védeni kell valamilyen módon. Létezik -e erre mód, szervezett módon zajlik-e? Köszönöm. Grazie adesso l'ultimo intervento. Köszönöm. Jotova képviselő az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak a nagyon érdekes információkért. Első kérdésem mindkettejükhöz szól. Szeretnék tudni többet szervezetek státuszáról. Ha jól tudom, ezek civil szervezetek, ezért tehát tudni szeretném, hogy a hivatalos intézményekkel, bíróságokkal, a jogalkotási ággal, a végrehajtó ággal hogyan tudnak interakcióba lépni. Nagyon gyakran a civil társadalomnak nincsen hozzáférése bizonyos információkhoz. Csafáni úrhoz intézném a második kérdésemet. Nagyon érdekes tényeket hallottunk arról, hogy a hulladék, az illegális, a veszélyes hulladék hova távozik, milyen illegális láncok keresztül jut el mondjuk a mafiához. Bulgáriát, saját hazámat említhetném. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy megakadályozzák ezeket a, ezt a kereskedelmet, és hogy sikeresek ezek az intézkedések van-e olyan Európai Uniós jogszabály, amelyre alapozhatják tevékenységüket? És kapnak-e a kormányoktól valamilyen visszajelzést? Grazie, onorevole a Köszönöm, Jotova képviselő. Mielőtt a vendégeknek megadnám a szót, én is szeretnék egy megjegyzést megosztani önökkel. Először is, ami Legampient elnök helyettese, amit ma bemutatott számunkra, az a valóságnak egy része, mert még kegyetlenebb, erősebb képeket is láthatnánk. Ágri, Gentoban, például a Valedei Tempiben, ami történik, a terület tönkretétele. Látunk egy palermai hegyet, ahol a mafia bosszok, az Il Pápának nevezett mafia bossz által épített illegális épületeket láttuk. Ami az előadásából kihallatszott, az az, hogy nemzeten átnyúló a környezetvédelmi bűnözés. Az, az, az a jelentés, amit a szervezet bűnözésről október 25-én szinte egyhangúan elfogadtunk. Úgy gondolom, hogy ezzel a jelentéssel sikerült lehetőséget adnunk az intézmények számára, hogy a pozitív tapasztalatokat exportálni lehessen. Hiszen ennek a bűncselekménynek a követéséből aztán egy sor nemzeteken átnyúló, határonokon átnyúló nyomozás születik, és születhet. Ez mindenképpen egy pozitív aspektus, és a bizottságunknak foglalkoznia kellene ezzel a kérdéssel, dolgoznunk kéne ezen. Olaszország ellen szabálysértési eljárás indult a REA irányelv miatt, illetve pontosan a hulladék irányelv nem megfelelő átültetése miatt. Egy sor olyan adat van a kezünkben, aminek az alapján részletesebb elemzést tudunk végezni. Borszelino képviselő asszony meg is kérdezte, hogy hova jutnak ezek a hulladékok, hova kerülnek ezek a hulladékok. A múlt héten találkoztam a Francesco Bidonyátivel, mafia bosszal, az ő klánja meggazdagodott a hulladékereskedelemmel, És arra kérdésemre, hogy hogy a kamorának milyen lehetőségei vannak, azt mondta, aminek alapján szerintem megérthetjük, hogy mindez hogy történik, történhet meg a korrupció segítségével azt, választott, azt válaszolta, hogy számunkra a hulladék aranyat jelent, és azt mondta, kérdezétek meg, hogy a kamorra hogy tehette ezt meg. Részben korrupt politikának köszönhetően, és részben korrupt intézményeknek köszönhetően. Ez volt a válasz. És ha ilyen válaszokat hallunk, akkor nem is tudjuk, hogy mi tehetünk. Mindkét előadónak most 5 percet adok a válaszadásra. Many thanks for the questions. Um, in terms of legal fishing, we've chosen the one... A zörfalászattal kapcsolatban ezzel nem nagyon foglalkozunk, mert hajó nincs, de vannak kapcsolatunk olyan szerzetekkel, amelyek foglalkoznak vele, sokkal több információt tud onnan bekérni az alfalászatról, mint tőlünk. Megadjuk ezeket a pontokat. Az AI-vel kapcsolatban mi egy karitatív alap vagyunk, eh, donációk, adományok alapján működünk, például a DFID, eh, a Napitani vállalat, vagy erdészeti hivatalok is hozzájárulnak költségvetésünkhöz. Az, hogy hogy működünk együtt a hatóságokkal, igyekszünk eh, hasznos információt adni a hatóságoknak. Nem a mi ügyünk, hogy bíróság elé vigyük az, az eseteket, ám hogyha bizonyítékunk van, akkor azt átadjuk a hatóságoknak. Az indonéz eh, erdészeti minisztérium, Interpol, amerikai hatóságok, egy sor eh, hatósággal működjünk. Egyébként mi civil szervezet vagyunk, tehát nem mi kell végigvigyük az ügyeket. Ami MOK, M-O-N-G, C-I-A, Mongai, a ö, eh, neve ennek a városnak, Kinoyo Kuanchi, a Financial Times is többször írt erről a ö, bűnfészekről, a kínai vietnami határon elküldöm majd a ö, weboldalát a Financial Timesnak, a cikknek. Az elefánt orvadászat tekintetében nem, nem afrodiziakem használják a, a elefánt agyarat, hanem inkább díszítő célral az orszarvú agyar, az afrodiziákum. Az elmúlt években legálisan is kísérleti jelleggel forgalmaztak elefántagyarat 2000-ben Kínába és Japánba. Úgy tűnik, hogy ezek a legális eladások ösztönözték a piacot, mert hogy ezek, nem betudtam, hatalmasan megnőtt az illegális forgalom, és hatalmas illegális raktárakat foglaltunk le. Nagyon nagy az orvadászat, és ez jól szervezett bandák, rovadászok, Mozambikban működik a legtöbb, Észak-Mozambikban. Ugyan van egy terület, ahol ismét elindult a szaporodása a, a, az elefántoknak, és itt beindult ez a, nagy vadász, ez a vadászat AK-47-es gépkarabélyokkal, helikopter támogatással ö, vadásszák az elefántokat. Egyelőtlen küzdelem, ez a helyi lakosokat, vagy az erdészeket is lelövik, hogyha Úgyhogy sok a haláleset az erdészek körében, és óriási a korrupció a kormányzati regionális szervekben. Ami nem csak az elefántoknak árt tehát, hanem az egész országnak az EU kell, hogy biztosítsa azt, hogy legális elefántcsonteladás ne történjen, mert ez fokozza az illegális vadászatot is. A az illegális hulladékkal kapcsolatban van egy jelentésünk a weboldalunkon, a nem működő rendszer címmel. Itt voltak éppen kiszerződés történik. A helyi önkormányzat kiad egy szerződés egy harmadik félnek, egy vállalatnak, hogy vigye el a hulladékot, ez aztán továbbadja az elektronikus hulladékra vonatkozó részt a vállalkozóknak, és itt már nem lehet nyomon követni az eseményeket. Tudni, hogyha exportálhati valaki ezt az, ezt az anyagot, akkor nem kell fizessen a legális deponálásért, és és ez folyamatosan a rendszert alása ez a, ez a fajta illegális profit, amely működteti ezt a hálózatot. Köszönöm szépen, és most Stefani elnök most adom meg a szót. Iakolino képviselő kérdésével kezdem. Mit tett Európa azért, hogy ezek a jelenségek csökkenjenek? Az irányelv nagyon jó eszköz. Néhány különleges, partikuláris bűncselekmény nem szerepel az irányelvben. Például az illegális építkezés, ami a mi országunkat erősen érinti, de más mediterrán országokat is érint, sajnos nincs pontosítva az irányelven, mint például egy bánya illegális üzemeltetése. Ez is egy különleges bűncselekmény bizonyos országokban. Sajnos minket nagyon erősen érint az ilyenfajta bűncselekmény, az ország bizonyos területein. És ezek a bűncselekmények nem mindig pontosan szerepelnek az európai irányelven. Minden esetre mit tehet e- Európa? ellenőriznie kell, hogy a tagállamokban milyen az átültetése az irányelvnek. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy sajnos Olaszország eléggé hiányosan végezte el az átültetést. Napi 90 bűncselekmény, és csak 300 fog, elfogás, vagy elfogatás Olaszországban az összes környezetvédelmi bűncselekmény szabálysértésnek számít Oroszországban, csak az illegális hulladék kereskedelem számít bűncselekménynek, vagyis magasabb szintű bűncselekmény. És csak ez ad lehetőséget letartóztatásra. Ugyanezt nem lehet megtenni olyan esetben, amikor valaki mondjuk illegálisan épít egy hotelt a tengerparton, vagy illegálisan üzemeltet egy bányát, vagy aki más fajta környezetvédelmi a törvények alapján szabásértés követel. A képek, amiket mutattam, aggályosak. Olaszország gyönyörű ország, csak kis helyi jelenségekről mutattam be a képeket, a turizmust nem szabad elrettenteni. Európai alapok a helyreállításra, igen, európai alapokat is használtak Olaszországban a helyreállításra. Sajnos, mint ahogy minden egyéb szennyezett területek helyreállítása esetén, az ipari vagy ipari hulladék által szennyezett területek helyreállítása esetén a helyreállítás nagyon nagy késedelmet szenved. És az európai alapok felhasználása pontos példa arra, hogy milyen rosszul kezeljük Olaszországban az európai finanszírozást. Nem mindig sikerül jól elköltönünk ezeket a pénzeket, és nem mindig az eredeti céloknak megfelelően. Borszelinó képviselő kérdése, hova jutnak el ezek a hulladékok? Természetesen nem látunk ki, kamiont és kamionsort az utakon. A hulladékok bekerülnek ezekbe az illegális bányákba, vagy sokszor a mezőgazdasági területre kiszorják, bekeverik a betonba, amivel épületeket építenek. Végtelen a fantáziája ezeknek a bűnelkövetőknek. Elnézést, elnök helyettes úr. Vagy pedig a tengerbe önték, nem? Igen. Ezt is el akartam mondani és köszönöm Álfánó elnök asszony segítségét. Igen, teljes hulladékkal megtöltött hajókat sülyeztettek el a 90-es években a földközi tengerben és más tengeri szakaszokon. Illegális hulladékkereskedelem szervezése, ami pontosan szerepel a 2001-es olasz törvényben, ez különleges. Úgy tudjuk, hogy más európai országban nincs ilyenfajta törvény, és ezzel reagálnék arra is, amit Alfano elnök asszony mondott érdemes részletesen megvizsgálni ezt a törvényt, hiszen ez példaértékű, és a tagállamok átvehetnék. Borszelino képviselő kérdése, hogy a legambiente tevékenységhez hasonló tevékenység Európában más országokban is folyik-e. Tudomásunk szerint nem. Részletes információt adtam, pontosan azért, mert az ekomafia tulajdonában lévő információk, a kormány, a parlament, a bíróságok együttműködéséből született, hiszen fölállt ez a furcsa munkacsoport, egy nem kormányszervezet és állami intézmények közötti munkacsoport, emiatt úgy mondhatom, azt mondhatom, hogy példaértékű a mi tevékenységünk Olaszországban, és érdemes lenne európai szinten máshol is átvenni. Olaszországban nagyon fontos a nemzetközi hulladékkereskedelem. A törvény alapján, amely kriminalizálja a hulladékkereskedelmet, ezért Olaszországban jelentős ismeretekkel rendelkezünk e, erről a tevékenységről. Viszont az a gyanunk, hogy hasonló jelenség más európai országokban is él, csak más európai országok nem használnak ugyanolyan nyomozási eszközöket, aminek alapján Olaszországhoz hasonlóan képet tudnának alakítani, és pontosan fel tudnák térképezni, hogy mi is történik az országban. Mi történik az illegális építményekkel? Az önkormányzatoknak le kéne bontatniuk ezeket. Az olasz önkormányzatok sajnos nem intézkednek erről. Akkor sem, hogyha pizzaszella vagy palermai építményekről van szó, amikről bemutattam a képeket, ahol még a, a földterületek kiosztása is a maffia klán kezében volt. Egy olyan nem kormány szervezet, amely szinergiában dolgozik az állami intézményekkel, ez tényleg különleges a mi esetünkben, és végül rátérnék az elnök asszony, Alfano asszony kérdésére, részben már választottam erre. A szervezett hulladékkereskedelemre vonatkozó törvény mindenképpen modellként szolgálhat a többi országban. Az ekomafia nagyon fontos tevékenységet végez 90-es és már a 80-as években is voltak olyan hulladék típusok, például a veszélyes, vagy akár radioaktív ipari hulladékok. Szoros volt az együttműködés a maffia szervezet és bizonyos állami funkcionáriusok között. Azok a hajók például, amelyeket megtöltöttek hulladékkal és elsülyeztettek, ez is egyetemű példát adnak arra, hogy az együttműködés az államot képviselő, persze kisebbségben lévő képviselők vagy funkcionáriusok és a mafia közötti együttműködésre sajnos a bizonyítékokat is el tudták tüntetni, le tudták, fedezni tudták ezeket a tevékenységeket. Sajnos nagyon sok bizonyíték eltűnt, megszűnt, tönkretették. Elnök, köszönöm Csefani Legambiánt elnök helyettes úrnak a beszámolóját, köszönöm Newman úrnak is a beszámolót, a válaszokat, köszönöm hogy megosztották velünk ezeket a fontos információkat, és hogy bemutatták, hogy mi az önök elképzelése. A kollégák nagyon sok kérdést tettek föl, ez is bizonyítja, hogy a bizottságunk milyen érdeklődése fordul ezekre a, té- ezekhez a témákhoz. Egy legutolsó hozzászólás Newton képviselő. bocsánat, csak reménykedve tettem fel a kezemet, de köszönöm a lehetőséget. Newman úr nem válaszolt arra, hogy eh, mit gondol arról, hogy az európai FBI segíthet, és mindkettejüktől várom a választ. Nyilván természetesen minden mechanizmus, amely megnöveli a határon átnyúló együttműködést a bűnözés elleni küzdelemben, FBI vagy nevezük, ahogy akarjuk, hiszen ezek a bűncselekmények határon átnyúlóak, a végrehajtás azonban nagyon gyakran nem az. Ayala Sander asszony a kérdésem, amely az állampolgári bejelentésekre vonatkozik. Van-e erre valamilyen stratégia vagy mód, mechanizmus arra, hogy az állampolgárok bejelenthessék ezeket a bűncselekményeket? Per quanto ci riguarda... Mi felállítottuk az obszervatóriumot 1994-ben a környezetvédelmi bűncselekményre vonatkozóan. Ennek az is a funkciója, hogy helyben fogadja a polgári bejelentéseket. A Legambiente aktívan részt vesz a bejelentések intézményekhez történő továbbításában. Úgyhogy részben hozzájártunk ahhoz, hogy érzékenyebbé tegyük a polgárokat, és aktivizáljuk őket, hogy feljelentés, bejelentést tegyenek, és ezeket az információkat mi részben arra használtuk föl, hogy az ekomafia jelentést összeállítsuk, de természetesen továbbítottuk ezeket a rendvédelmi hatóságoknak is, és több esetben felléptek megfelelően, letartóztatással vagy másképp állították le az illegális tevékenységet. Köszönöm. Még egyszer köszönet mindkettőjüknek. Az utolsó megjegyzés, amit Ayala Sanders asszony tett, az, hogy az önök jelentésében véleményem szerint egy fontos kontextus is szerepel. A legambiente egy eljárásban felperesként szerepel messzinai területi járási eset esetében, tehát a legambiente aktívan részt vesz ezekben az eljárásokban, vállalta azt, hogy a feljelentést is intézi a terület érdekében. Még egyszer köszönet. Dunque adesso noi continuiamo con l'ultimo. Folytatjuk a munkánkat az utolsó panellel. Kérem, hogy a Libera elnöke Don Luigi Csotti üljön ki ide a pulpitusra, ő beszámol az áldozat támogatásról, és a szervezett bűnözés szociális és gazdasági hatásairól. Perfetto, grazie. Allora, grazie a Don Luigi Ciotti. Köszönöm Don Luigi Ciottinak. A liberál tevékenysége teljes körű Olaszországban, és nem csak Olaszországban. A koordinátori ülésen, amikor javaslatot kell tennünk a vendégekre, erre az utolsó panelre vonatkozóan az áldozattámogatás témájában. Én Doncsot itt javasoltam, és mindenki elfogadta a javaslatomat. A liberál tevékenység európai szinten is ismert, ezt is megerősíti az egyhangú döntés. A liberál egy szövetség 95. március 25-én alakult célja, hogy ösztönözze a civil társadalmat a mafia elleni harcban, törvényességet és igazságot szolgáltasson. Rita Borsellino asszony éveken keresztül a Libera elnök helyettese volt, és a antimafia tevékenység területén én is az első lépéseket a Liberával együtt tettem meg. A Olaszországban a mafia elleni harcnak fontos referencia szervezete, de még fontosabb, hogy a mafia áldozatai számára referenciát jelent. Továbbá Európában lehet, hogy nem igazán ismert a tanúvédelem kérdése, de ebben a témában is nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a szervezett bűnözés esetében minden eszközt meg kell használni, ki kell használni. Már is átadom a szót Don Luigi-nak, körülbelül 20 percre 20 perce van, hogy megtartsa a prezentációját, ezt követik majd az előadó, a koordinátorok, a képviselők kérdései, és ezt követően újra megkapja a szót Don Luigi, hogy választ adjon. Mindenkit üdvözlök! Ahogy hallhatták, a Libera szövetségek koordinálásával foglalkozik, de nem csak a mafia ellen harcolunk, hanem azért is harcolunk, hogy az igazságot keressük a törvényességet támogassuk. Olaszországban a Libera jelenleg 1600 szövetséget ölel föl. Ezek között vannak kisebbek, nagyobbak, nemzeti szintűek és helyi szintűek. Egy nagy hálózat alakult ki egész olasz területet lefedve. 2008. júniusában, pont itt Brüsszelben a Libera fölállította az Európai FLAIR nevű hálózatot, amelynek 120 tagja van. Fontosnak tartottuk, hogy az országunkban megtett lépések, amelyek alapján napról napra láttuk, hogy a maffia milyen egyéb problémákkal jár együtt, illegalitás, korrupció, és azt is felmértük, hogy nem csak a hazánkat érintik ezek a problémák, hanem egész Európát, sőt nem csak Európát. A FLER ma, amely itt született, a Libera kezdeményezésére európai, de most már nemzetközi tevékenységet végez. Jelenleg 44 európai helyszínen van jelen, és 30 európai országban. Számunkra nagyon fontos ez a dimenzió, hiszen nem csak olaszországi valóságról van szó. Kialakítottuk ezt a hálózatot Oroszországtól Portugáliáig, Spanyolországig, Görögországig, és ezzel egy nagy területet tudunk lefedni. Harmadik fontos megjegyzésem, hogy mi az a három fontos cél, amelyet a Libera kitűzött maga elé. Az első fontos cél, és nagyon jól emlékeztettél engem erre, a felelősség, az emlékezés felelőssége, az, hogy a mafia áldozatai és a családtagok mellé álljunk. És az is fontos, hogy a memória, az emlékezés vállalása alakuljon át, és hogy nagyon nagy figyelmet szenteljünk ennek. Például sok megemlékezést látunk, sok megemlékezés, megemlékezésen vegyünk, veszünk részt. De mi nem megemlékezéseket akarunk, azt akarjuk, hogy az emlékezés motorjává váljon a közösségi fellépésnek. Meg vagyunk győződve erről, és ezt a családtagokkal sikerült fölépítenünk, akik a saját bőrükön élték végig ezt az erőszakot, és látjuk azt, hogy az emlékezés mesél. Elmeséli azt, hogy hogyan kell megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől. Az emlékezés, a memória fontos azért, hogy új kultúrát építsünk, a legalitás kultúráját, a részvétel kultúráját. Azt akartuk, hogy Olaszországban minden évben legyen egy olyan nap, amikor a mafia ártatlan áldozataira emlékezünk. Ezzel a Falcone halálának a, a évfordulóját választottuk ki. Mellettem állt egy pici asszony, feketébe öltözve, fekete fátyollal, aki egyszer csak a nagy ünnepség közepette megfogja a kezemet, és azt mondja, hogy miért nem említik soha a fiam nevét. Mert ma a kapácsai tragédia napján emlékeznünk kell mindenkire, az összes áldozatra. De fontosnak láttam ennek a megjegyzésnek az alapján, hogy a neveket is megemlítsük, az anyákat, a házastársokat, akik elvesztettek egy számukra nagyon fontos szemét. És ugyanazért haltak meg mindannyian a demokrácia jegyében, az igazságszolgáltatás jegyében. Megértettük azt, hogy fontos, hogy méltósággal kezeljünk mindenkit, az áldozatokat, az áldozatok rokonait. Tehát azt akartuk, hogy Olaszországban, az iskolákban, a tereken, a gyárakban, az önkormányzatokban mindenhol emlékezzenek meg erről a napról, és Génovában idén százezren vettünk részt ezen a megemlékezésen. Itt a családtagok találkoznak, de igazából Olaszország egy része találkozik. És nem csak Olaszországról van szó, hiszen a Libera a mafia áldozatainak európai hálózatát is fölállította. Ugyanezzel a méltósággal, ugyanezzel az erővel. Azért, hogy ezekre a nevekre egyesével megemlékezzünk az országainkban. Az emlékezés hogy az év 365 napján emlékezzünk, ez nagyon fontos, és ne csak ünnepségekben gondolkozzunk. Nagyon fontos, hogy mindez ösztönőzze, motorjává váljon annak, hogy mindenki vállalja a saját felelősségét, és aktívan lépjen fel. Regionális szervezeteket is kialakítottunk Olaszországban a mafia áldozatai és az a mafia áldozatai családtagjai számára. Pontosan azért, hogy ezt a tiszteletet, ezt a figyelmet megadjuk a számukra. Felfedeztük, hogy évről évre fokozódik ez a tevékenység, terjed a hangunk. Nagyon fontos az emlékezés, a memória, ez a figyelem, ez a tisztelet. A másik fontos feladat számunkra, a második fontos cél a kultúra. A kultúra ébreszti föl az öntudatot, a tudatosságot. fontos, hogy lépésről lépésre mindenkihez eljussunk. Rita Borsellino nagyon jól emlékezik arra, amikor 1998-ban a, megjelentem itt a jogi bizottságban, és volt egy, egy olyan intézkedésről volt szó, egy irányelvről volt szó, amely a bűnözés elleni harccal foglalkozott. Először jöttem el ide, először hívtak meg, harcoltunk azért, hogy ne csak az igazságszolgáltatási és nyomozási tevékenységgel foglalkozzanak, hanem hogy legyenek szívesek befog, bevenni a kulturális dimenziót, az oktatás szerepét és a megelőzést. Az irányelvbe végül bevették ezeket az aspektusokat. Alulról szövetségek, csoportok, mozgalmak szintjén szeretnénk a mi szerény hozzájárulásunkat biztosítani ami alázatos hozzájárulásunkat biztosítani. A második cél tehát a kultúra, az ismeret, a tudatosság és a nevelési dimenzió. Az iskoláknak nagyon fontos a szerepe ebben. Nem csak a törvényességre kell oktatni a gyerekeket, Egyébként pedig azok tanítják, és azok beszélnek a legtöbbet erről, akik az elsők a törvények sárba Fontos, hogy aktív polgárokat neveljünk, olyan polgárokat, akik vállalják a felelősségüket. És az oktatás felelőssége is nagyon fontos, hiszen ebben a folyamatban ott van persze a szabályok tiszteletben tartása, a törvényesség is. Segíteni kell a személyeket, hogy fejlődjenek és vállalják a felelősségüket. Az oktatás fontos. Tudom, hogy ezek kicsi dolgok, de a Libera Olaszországban 4210 iskolában dolgozik. Ez egy fontos projekt, egy út. A, tanítjuk az oktatókat, új eszközöket állítunk fel, és számunkra nagyon fontos volt az is, hogy ma már Olaszországban 70 olyan egyetemi fakultás van, amely master protokollt írt alá, hogy ezekre a témákra oktathassa a tanulóit. Ezért nagyon fontos a felelősség, a tudatosság az, hogy alulról induljunk ki, és foglalkozunk a nagy kulturális kihívással. Az oktatás az egyik legfontosabb és a legértékesebb befektetés egy jövőfelé forduló társadalom részéről. Ez egy olyan befektetés, amely legfőbb eszközeit a családokban, a személyekben, az iskolákban találja, de nem csak ezek a fontos eszközök, hiszen minden kontextusnak oktató jellegűnek kell lennie. A másik nagy kihívás, ezt nem is kell, hogy elmondjam önöknek, a fiatalokra való koncentrálás. Egy olyan országban, ahol nem fektetnek be a fiatalokba, azt jelenti, hogy elveszítik a jövőt. A fiatalok a jövők. A szavakban ezt ha halljuk, de mi azt akarjuk, hogy a fiatalok a jelent jelentsék. Munkában, lakás, szakpolitikák, családtámogatás, ezek mind a fiatalokat érintő témák. És sokkal, sokszor leegyszerűsítik ezeket a kontextusokat. Láttuk, a Libera szövetségeknek a hálózata, például a Legambiente is a hálózatunkhoz tartozik. Tehát egészen eltérő történetű és eltérő háttérre rendelkező szövetségek tartoznak hozzánk, és így közösen, közös erővel hatékonyabban tudunk fölépni. A mi tapasztalataink rendkívül fontosak, és felismertük azt, hogy amikor a fiatalokat bevonjuk, amikor a fiatalok a terveiket meg tudják valósítani, konkretizálni tudják, a szenvedélyeiket, akkor ott vannak. Egyáltalán nem igaz, hogy a fiatalok ne lennének aktívak. Pontos, konkrét referenciára van szükségük a fiataloknak, és manapság még inkább, mint korábban. Sok projekten keresztül láttuk ezt, és a jövőben is tapasztalni fogjuk. A harmadik fontos cél a maffia tulajdonban lévő vagyon lefoglalása. Olaszországban van egy törvény, Pio da Torre nevéhez kapcsolódik. 30 év telt el a halálától. Ő egy szicíliai ember volt, aki nagyon jól ismerte a szülőföldjét, és fölismerte, hogy mennyire fontos, és a törvénynek a, az ő nevét választották. Ismerte a, a helyet, ismerte a pártját, baloldali pártot, és ez a baloldali párt, amely ezt a törvényt javasolta. Viszont 1982-ről csak 1982-re sikerült ezt elfogadni, pedig a Kozanosztra 200 éves, a Camorra 400 éves a mi országunkban, a Drangetáról nem is beszélve. Csak 1982-ben született meg ez a tervény, törvény, amely meghatározza a maffiához kapcsolódó bűncselekményeket. Szicíliaként ismerve a saját területét, fontosnak tartotta a maffia vagyonok lefoglalását. Négy hónappal a törvény elfogadása előtölték meg a kísérő, kísérőjével együtt. Elfogadták a törvényet, eltelt négy hónap, Carlo Alberto de Chiesa-t is megölik, mindenki ígéri, hogy azonnal végrehajtjuk a törvényt, nem hagyjuk magukat egyedül. Újabb halálesetek, a 416 per A törvényről, illetve a törvények er-, erről a cikkéről van szó, a maffia vagyon lefoglalásáról, viszont a törvény végrehajtása nem működik. És mi az szövetségeinkkel együtt egymillió millió gyűjtöttünk Olaszországban azért, hogy meg azt kérjük, az olasz parlament, hogy módosítsa, bizony, biztosítsa a folyamatosságát ennek a törvénynek, és társadalmi célra használják fel ezeket a vagyonokat. Ezeknek a vagyonoknak vissza kell térnie a közösség tulajdonába. Ez egy anyagi helyreállítása a szociális és az emberi károknak, amit a maffia okozott ezen a területen. Hogyha ez a vagyon újra közös vagyonná válik, és nem kizárólag a maffiózók kezében lévő vagyonnál, ezzel legalább egy fontos lépést megteszünk. Az olasz parlament megszavazza a törvényt, alulról indult a kezdeményezés, egy millió aláírással, és a Libera mit tesz? A Libera elkezdi a munkát az intézményekkel együttműködve, az önkormányzatokkal együttműködve, és felkéri a önkormányzatokat, hogy alakítsanak konzorciumot egymás közt a fiatalokkal alakítottunk ki közbeszerzési pályázat keretei között munkacsoportokat, olyan munkacsoportokat, amelyek foglalkozni tudnak ezekkel a közös tulajdonnál váló volt maffia vagyonokkal elmehetnek Olaszországba, és látha, láthatják ezeknek a, tapasztal, ezeknek a nyomát Olaszországba. Vagy itt például az olaj, a tészta, a mozzarella, ami ide elérkezik az önök éttermébe. Napolitano elnök úr azt kívánta, hogy csak ezek a termékeket szolgáltassák föl az ünnepségeken. Plusz vitamint jelentenek ezek a termékek, hiszen valós uh, szövetségi munkán, de szövetkezeti munkán alapulnak, a lefoglalt vagyonokkal kapcsolatos munkára vonatkoznak. Aztán június másodikán, amikor az elnök azt mondta, hogy ezek az áruk ezekről a területekről érkeznek, az maffiák, mindegyik maffia megkezdte a gyújtogatást. Castelvetránoban több hektárt felégettek, Ventinjában is, Náróban, Kátániához közel is Pújai területen, Turkiaralaban, Kalabia területein válaszoltak a mafiózók, hiszen nem akarják, hogy a mi tulajdonunkba kerüljenek ezek a termékek. Tönkre tesznek mindent, pedig itt több száz fiatal munkájáról van szó. Libera Terra a neve ezeknek a termékeknek, ez a márka neve, mert a mafiától felszabadított területekre utal ez a név. Minden esetre ez is bizonyítja, hogy jó úton haladunk. Ezeket a vagyonokat el kell vonni a mafiától, és vissza kell adni a közösség tulajdonába. A szociális és gazdasági fejlődésre kell felhasználni ezeket hiszen ezek a szintézisét jelenik, jelentik a mafia egyes tevékenységeinek. Ez egy olyan örökség, amit nem szabad elveszíteni. 98 óta együtt dolgoztunk az igazságügyi biztossal, mert az volt a célunk, hogy az Európai Parlament is foglalkozzon a lefoglalással. El is fogadtak egy irányelvet, de természetesen azt is javítani kell. Reméljük, hogy Strasbourgban sikerül elfogadni azt is, hogy szociális célú felhasználása legyen ezeknek a vagyonoknak. Fontos, hogy a közösség kézzel érinthesse ezeket a vagyonokat, hogy ezek a vagyonok méltó munkát biztosíthassanak nagyon sok fiatal számára. A projektünk működik, a szövetkezetek önállóak, megállnak a lábukon, az együttműködési formákat is támogatjuk. Megszületett például a turisztikai promóció, hiszen vannak olyan vagyonok, olyan tulajdonok, amelyek falusi turizmus céljait szolgálják. Például Sziciliában, Korleónéban vagy Portera de la, de la Rigestra-hoz közel a Kozanosztó nagy főnökei volt tulajdona, egy kiváló falusi turizmus, turizmus központá vált. Jókat lehet ott enni, jól lehet aludni. És pontosan ez bizonyítja azt, hogy ezeket a vagyonokat le lehet foglalni, és vissza lehet adni a közösség számára. Méltóságot, munkát tudunk biztosítani a fiataloknak ezzel, és ezzel tudjuk a legnagyobb pofont adni a maffia szervezeteknek. Szeretném azt is elmondani, hogy egy nagyon fontos dolgot szeretünk volna bebizonyítani. Hogyha a maffia, vagy mondjuk úgy a bűnszervezetek vagyonát vissza tudjuk adni a kollektivitásnak, a közösségnek, ha együtt tudunk dolgozni, akkor ez azt is bizonyítja, hogy az etika és a gazdaság a jövedelem és a haszon kat karba öltve tud haladni. Biotermékeket állítunk elő a lefoglalt területeken, és Olaszországban már láthatnak olyan üzleteket, amelyeknek a neve Bottega di Saperi és Sapori, ban például a központi téren, ott vannak ezek az üzletek Nápolyban, Torinóban, Pízában, Firenzében. I saperi e i sapori. A törvényesség tudatossága és ízei. Fontos által a kultúra, az oktatás, a vagyontárgyak lefoglalása, konkrét munkalehetőség biztosítása fiatalok számára az európai hálózat, és az emlékezet az áldozatok családtagjainak a támogatása, valamint a tanúk támogatása. Ezek a kihívások állnak előttünk, de a tevékenységünk nem korlátozódik ezekre a kérdésekre, hiszen nem elégedhetünk meg a szemlélődéssel. Ahhoz, hogy közösen építkezhessünk, együtt kell, hogy dolgozzunk. Évekkel ezelőtt a Libera kiadott egy könyvet, a maffia jelenléte a, a futballban. Aztán az állami korrupció, hölgyeim és uraim, nem beszélhetünk mindig csak a mafiáról és a szervezett bűnözésről, hiszen hogyan tud működni a maffia az állami korrupción keresztül. És ezért a Libera tavaly 1 millió 200 ezer aláírás gyűjtött be, az köztársasági elnöknek átadtuk ezeket az aláírásokat. A Quirinale archívumát kértük, hogy az archívumában nézzenek utána a nyomoknak, a bizonyítékoknak. 1999-es Strasburgi egyezményt kívántuk kérni, hogy valósítsák meg, hiszen a törvényt Olaszországban még mindig nem fogadták el az erre vonatkozó törvényt. A letartóztatások száma jelentéktelen, ugye 300 embert tartóztattak le, kiváló volt a beszámoló egyébként, de ha ilyen számokkal állunk szemben, az azt jelenti, hogy valami nem működik. Kevesebb törvényre és fokozottabb megvalósításra van szükség. mi próbálunk hozzájárulást biztosítani. Az akvilai földrengés például a Libera azonnal készített egy jelentést, és nevekkel együtt összeállítottunk egy dossziét, átadtuk az illetékeseknek azonnal, mert a szervezet civil társadalom felelős, és antenáit használva alázatosan, együttműködéssel, retorika nélkül akarta biztosítani a hozzájárulását. Hasonló a szerencsejáték témájában. Ott is készítettünk egy jelentést, ugye mögött egy hatalmas piac van, és az egyik legfontosabb mafia forrásá vált. Az aranyvásárlás, ennek a mértéke robbanásszerűen nőtt az országunkban az aranyvásárlásra vonatkozóan nincsenek pontos törvényeink. Mindenki a saját illetékességét adja be ebbe a közös munkába, tehát nem csak az emlékezés, nem csak a az áldozatok családtagjainak a támogatása, a lefoglalás, a tájékoztatás, az oktatás, a kultúra, hanem az is nagyon fontos, hogy mindenki járuljon hozzá ehhez az úthoz. Végül egész Olaszországban hozzáférési pontokat nyitottunk, SOS igazságszolgáltatása neve, azért, hogy meglegyen a konkrét lehetőség a feljelentésre, hogy ezeket a lehetőségeket is kihasználhassák a polgárok. Köszönöm. Grazie, Don Luigi. Adesso... Köszönöm, Don Luigi. A Jákolina előadója a szó először két percben. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem ezt a egyértelmű beszámolóját Don Luigi Csattinak, megerősített néhány olyan értéket számunkra, amelyek nem vonhatok kétségbe, az emlékezés, a fiatalok, a civil szervezetek, és a kapcsolat az intézményekkel, a FLAIR mutatja az európai szintű tevékenységüket, akár nemzetközi tevékenységnek is tekinthetjük ez. Van egy sor fontos jogalkotási példa, amelyeket ön felsorolt, kezdve a lefoglalásra vonatkozó törvényel. Az Európai Parlamentben most dolgozunk egy újabb jelentéssel azért, hogy pontosítsuk ezt az eszközt, és európai szinten modellé váljon, hiszen jelenleg szinte kizárólag csak Olaszországban működik ez és Spanyolországban van még egy hasonló példa. A lefoglalással kapcsolatban kiváló modelleket állítottak föl, és az ön által képviselt szövetségek nagyon jól használják ezt a lehetőséget. És pontosan a mafiától lefoglalt vagyoni eszközöket, hogyha felhasználjuk a szervezetbűnözés bűnözés ellen, ezt nagyon fontosnak tartom. Sok fontos lépésre van persze szükség ahhoz, hogy mindez működhessen. És pont ezzel kapcsolatban szeretem volna kérni most szót, hiszen európai szintű kereket kell, keretet kell kialakítani. Pontosítani kell a szerepeket, a felelősségeket, egyszerűsíteni és működő képességekkel kell tenni ezeknek a vagyoni eszközöknek a felhasználását, azért, hogy biztosítani tudjuk azt az oktatási célt is, amit ön bemutatott. Hogyha 70 áll, egyetemmel van megállapodásuk, hogyha több száz iskolában jelen vannak, ez is biztosítja azt, hogy mennyire fontos ez a modell, és hogy exportálni kell egész Európában. Konkrét kérdésem nincs is, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez az 1700 szövetség, amely hálózatban működik, példaértékű az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódik mindez, viszont konkrét tevékenységeket fed le, és még egy dolgot szeretnék elmondani. Az Álfánó elnök úr nevével fémjegyzett jelentés kapcsolatban elmondanám, hogy egyébként más frakció is osztja a véleményünket, hogy a tanuk védelme rendkívül fontos, hiszen az eljárások során nagyon fontos, hogy tényleges tényeket tudjanak feltárni a mafia elleni harcban. Köszönöm. Két percet kap Borgézió képviselő. Grazie, Presidente. Eh, ho anch'io molto apprezzato, e devo dire... Köszönöm szépen. Az előadásnak a tartalma nem igazán lepett meg, mert magam is Torinóból származom, és nagyon jól ismerem azt a tapasztalatot, amelyből ez a szervezet táplálkozik, illetve amelyből született. Egy olyan életfilozófián alapul ez a szervezet, amely közvetlenül Don Bosco emberbaráti hozzáállásából táplálkozik. És ezt én nagyon nagyra értékelem. azok a cselekvések, amelyek a kábítószerek áldozataiért tesznek, illetve hogy milyen etikus válaszokat adhatnak a mafiáknak. Ez mind-mind olyan eszköz, amelyet a nagy szentektől is megtanulhatunk, ez pedig a munkában testesül meg, a tenni akarásban. Az a kérdés, hogy hogyan lehet a hallgatás művészetét alkalmazni ebben az esetben. Ön nagyon jól tudja, hiszen együttműködik az igazságszolgáltatással, foglalkozik a tanúkkal. De egy nagyon egyszerű kérdést szeretnék önnek föltenni. Talán ez hasznos lehet más kollégák számára és más országokból. Olaszország rendkívüli rendőrökkel rendelkezett, okos politikusokkal, bírókkal, mint például Piora Torre, akit Európa szerte ismernek. Egyszerűen nem értem, hogy ennyi akarat, ennyi politikai akarat, odaadás ellenére, amit rendőrök, politikusok, bírók részéről tapasztalhatunk, mégiscsak hogyan lehetséges, hogy a maffia most nagyobb hatalommal rendelkezik, mint valaha? Hát hogy lehetséges ez? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Borgézi úr. Krocséta úr kap szót két percben. Nagyon nagy öröm, hogy Luigi Csatival találkozhattunk itt Brüsszelben. Izgalmas dolog is találkozni vele minden alkalommal mondandója miatt. Én támogatom Luigi Ottét Gedda polgármestereként, és szervezetét is. Megvédtek eh, engem a mafia támadásaitól. A Libere csúcs szerepet játszik mindenki számára, aki az önkormányzatokat igyekszik megvédeni a mafia árnyékától. a városomtól 20 kilométerre élt Ninetta asszony, akinek 16 éves fiát gyilkolták meg. Szinte elképesztő volt látni. Az a maffia visszaadta nekem fiamat, mondta az apa, amikor a holtestet megtalálta. És nagyon fontos ezt tudni, hogy mit is jelent a mafia elleni küzdelem, a mafiák elleni küzdelem. Nagyon fontos, hogy ezt európai szintre emeljük. És hogy ezt alkalmazzuk az árucékek lefoglalására, illetve embargójára. Szerintem a bizottság ez irányú tevékenysége hiányos, nem elégséges, ugyanis nem tartalmazza az embargó alá vont termékek, javak társadalmi kezelését. Azt hiszem, hogy Európa szerte aláírásokat kellene gyűjtenünk. Nagyon fontos, hogy ez megtörténjék, ugyanis úgy gondolom, hogy amit azt nem engedhetjük meg, hogy az aukciókon keresztül, az árveréseken keresztül a mafiózók visszaszerezzék a lefoglalt javaikat. A liberának azt kell tennie, amit Olaszországban megtett, most európai szinten kell megtennie. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Borsalino úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Don Luigi Csottit akivel 15 éven keresztül dolgoztam együtt a Liberán belül. A Libera példát ad arra, hogyan lehet harcolni a szervezet bűnözés ellen. Kiváló rendőrök és figyelmes bírók mellett valami hiányzott. Hiányzott az a társaság, amely nem alkalmilag és nem személyes szinten, hanem szervezett módon kell, hogy ellássa azt a szerepet, ami nem a bírók szerepe, nem a bíróságok és nem a rendvédelmi szervek szerepe. Paolo Borsellino bíró azt mondta, hogy a mafia elleni harcot nem lehet csak a bírókra, a bíróságokra és a rendvédelmi szervekre bízni. Ez egy kulturális és erkölcsi mozgalom kell, hogy legyen, amiben mindenki szerepet kap. Ez a kulturális és morális mozgalom, ez az, amit felismerek a Liberában. Ez nem azért van, mert korábban nem lettek volna olyan emberek, akik odafigyeltek volna megfelelően és hatékonyan felléptek volna a maffia ellen, hanem az volt a probléma, hogy nem volt koordinált a tevékenységük. A Libera feladatai és a Libera győztes eszköze az, hogy a már meglévő valóságokat koordinálja és nem csak személyes szinten lép fel a szervezés, a koordináció, ezek mindig is szükségesek, és a Libera ezekben az években be tudta bizonyítani, hogy ez volt valójában a hiányzó láncem. Európában foglalkozunk ezekkel a témákkal, korábban ez soha nem történt meg. Ebben az utóbbi három évben fontos munkát végeztünk, bár az is igaz, hogy most zárulnak le, és most indulnak azok a jelentések, azok a dokumentumok, amelyek esetében talán első alkalommal írjuk le azt a szót, hogy mafiák, ahogy mi egyébként mindig is hívtuk ezeket a szervezeteket. És ez is bizonyítja, hogy nem csak Dél-Olaszország bizonyos régiójét illeti ez a probléma, hanem egyetemen olasz probléma, de Európa is világszintű probléma, nem csak Európában van jelen ez a jelenség. Melyek azok az eszközök, amelyekkel a, a Libera ezt a harcot vívni tudta? Úgy gondolom, hogy ezek az eszközök európai szinten is szükségesek. Természetesen európai kell, hogy legyen a megközelítés, európai kell, hogy legyen a fellépés, egyeztetni kell az egyes országok kultúráját, és úgy gondolom, hogy pontosan ez az új kihívás. De a jó gyakorlatok, amelyek Olaszországban fontos pozitív eredménye jártak, ezeket alapként lehet és alapként kell felhasználni ahhoz, hogy fölépítsük az európai, meg európai hatékony útvonalakat. A FLER jelenléte ma itt Brüsszelben is. Úgy gondolom, hogy bizonyítja, hogy mennyire távolba látó volt már annak idején is az önök szervezete, és hogy ma itt vagy velünk, Don Luigi, ez is csak felébreszti bennem annak a napnak az emlékét, amikor először beszéltünk a liberálról, és hogy sok európai parlamenti képviselő odafigyelt ránk, azt mondták, hogy más országban nincs ilyen fajta tevékenység, mint amit ti próbálgattok, mint amit ti próbáltok megvalósítani. Talán azért sem, mert nem annyira drámai a helyzet egy más európai országban sem, mint amit mi végigéltünk. Úgyhogy köszönöm, és úgy gondolom, hogy saját magunknak jó munkát kell, hogy kívánjak annak a tapasztalatnak az alapján, amelyet felhalmozott a Libera. Köszönet, Rita! Jiménez Becerrino képviselője a szó. Eh, sí, eh, <coughs> eh, non volevo parlo italiano visto che non so se c'è la... Nem akartam olaszul beszélni. Beszélhetnék spanyolul is, de szeretném olaszul megfogalmazni személyes üdvözletemet. Üdvözlöm Önt Don Csotti a körünkben. Ahogy Borgézi a képviselőjőr is mondta, Én úgy gondolom, hogy aki Torinóban él, mindenki ismeri az önök munkáját. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Borsalino asszony kollégám mondott a parlamentben. Sokszor beszéltünk a mafiáról, a szervezett bűnözésről, de most már mindenképpen Borsalino asszony és Áfano asszony, Jakolino, Crocetta úr képviselő nek köszönhetően egyre gyakrabban beszélünk erről, és ezt nagyon fontosnak tartom. Amióta itt vagyok, mindig is nagy egyetértésben találtam magamat, főleg a két említett személye, hiszen mind a hárman áldozatoknak tekinthetjük magunkat. Én úgy gondolom, hogy az áldozatoknak van egy közös nevezője. Az áldozatok túl kell, hogy lépjenek a tényleges eseményen. Az én esetemben a terrorizmus áldozata vagyok, nem ugyanez a helyzet a másik két képviselő asszony esetében, de hasonló a hátterük. Tegnap szavaztuk meg az irányelvet, tegnap zártuk le az irányelvet, amit fontosnak tartok az bűncselekmények áldozataira vonatkozó irányelvről beszélek, egy minimum szintet próbáltunk felállítani, hiszen tudom, hogy Anglia például nagyon jó törvénykezéssel rendelkezik, Spanyolország is, az áldozatvédelem és az áldozatok támogatása területén, talán Olaszország is, de ezt nem tudom pontosan, de vannak olyan országok, ahol nagyok a hiányosságok, és problémákkal kell, hogy küzdjenek az áldozatok. Most viszont sikerült bevennünk az irányába, hogy pszichológiai támogatást kapjanak, hogy a családtagokat is áldozatnak tekintsék. Sok esetben nem kaptak jogot például fordításra, tolmácsolásra, fellebezésre. Most már sikerült ezeket az aspektusokat bevenni az irányelvbe. Ezt egy fontos előrelépésnek tartom, és ez az Európai Parlament érdeme. Szerettem volna tájékoztatni önt erről. A terrorizmus, a szervezetbűnözés, a nemi erőszak áldozatait is különleges igényekkel rendelkező áldozatként tudtuk bevenni az irányelven. Természetesen nem hátrébe szorítva a többi áldozatot, de természetesen a maffia áldozatát védeni kell, mert különben újabb bűncselekmény fog bekövetkezni és a terrorizmus áldozatai esetében is ez igaz. Amikor egy támadás történik valaki ellen, akkor az egész társadalom ellen történik ez a támogatás, hiszen mindenkit meg akarnak félemlíteni, hasonlóan a mafiához. Szerettem volna ön tájékoztatni erről, és természetesen rendelkezésére állok, hogyha bármilyen plusz információra van szüksége. Köszönöm. Köszönöm, Tereza. Kosta képviselője a szó. Én is szeretnék beszámolni arról, hogy nagyra értékem Luigi Csotti munkáját, és talán mondhatom azt is, hogy rég, régóta vagyunk barátok. A FLAIR, az Európai Hálózat felépítéséhez is gratulálok. Szeretnék csatlakozni Alfano, Crocetta, Borsalino kollégákhoz, hiszen neki köszönhető, hogy a szervezet bűnözés elleni és a mafia elleni harc fölállított szakbizottságot egyáltalán a parlament elfogadta. Úgyhogy ha valahol pontosításra van szükség, vitákra van szükség, akkor ez pontosan ez a téma. Olaszország szintjén is, de európai szinten is, ahogy ez elhangzott. Nagyon teljes volt ez a mai nap. Don Diego itt van velünk, aki egy római parokjának a vezetője, az egyik legnagyobb parokja Romában, és nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy milyen fontos szerepet játszanak ezek a lelkészek is a periférián élő gyerekekkel például. Ahogy Dalonzs is említette, az oktatás, a nevelés és a felelősségre való oktatás mennyire fontos, és ez nem merül ki a szabályok oktatásában hiszen fontos a jövőre vonatkozó választás szempontjából, az új generációk szempontjából. A Kultúra és Oktatás Szakbizottsága is, ahol dolgozom, teljes mértékben készen arra, arra, hogy együtt dolgozzon ezeken a programokon, a következő 7 éves Erasmus és egyéb oktatási programokon, de a kultúrán belül is szinergiákat kell találni, esetleg európai hálózatok felállítására is van lehetőség, vagy pilot projektek kialakítására. Európai szinten ez üzenetértékű lehet. Második megjegyzésem Rosario Crocetta kollégához csatlakoznék, aki Don itt felhívta arra, hogy közös európai harcot indítsunk a lefoglalt vagyontárgyak felhasználása érdekében. Itt nem arról van szó, hogy a szubszidiaritás elvét nem tartanák tiszteletben, hanem ez azt jelenti, hogy általános keretet tudnánk adni ennek a tevékenységnek. Ez egy olyan harc, amit tényleg közösen kell, hogy folytassunk, és ez pont egy olyan mozaik, ami hiányzott eddig, azért örülök, hogy ezt említették. Persze lehet, hogy az csak egy álom, amit most fogok mondani. A Terra Libera, remélünk, remélem, hogy Terra Libera Európájává fog válni. Köszönet, Szilvia! a képviselője a szó utoljára. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Jotti úrnak illetve minden olasz kollégának, aki nagyon jól ismeri az önök tevékenységét, talán Olaszországon kívül szervezetük nem annyira ismert. Talán egy kicsit több információt kellene nyújtani a számunkra, mert nem csupán érdekes az, hanem nagyon hasznos is. Véleményem szerint egy kérdés azért kimaradt, Kérdés, hogy hogyan védik az áldozatokat. Ugyanis a maffia annyira összefonódott a kormány, kormányjal, a kormány és a maffia kölcsönösen előnyösek egymás számára. A bírók ahelyett, hogy küzdenének a maffia ellen, a, maffia, a maffiát szolgálják ki és ahelyett, hogy az áldozatokat megvédenék, egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a mafia elleni küzdelem okán. Köszönöm, Jotova képviselő. Mielőtt újra megadnám a szót Don Luigi-nak, hogy választ adjon a kérdésekre, én is szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Nagyon közelről érint engem ez a téma, hogy eh, Ritát, eh, Terézát vagy Rozáriót is. Először is a bizottságunk egyik célja, amit a kezetektől fogva hangsúlyoztunk, hogy a szervezett bűnözés, ami a szervezett bűnözéssel foglalkozunk, illetve hogy szociális célra használjuk fel a lefoglalt vagyon. Ezeken a témákon dolgozunk. Olaszországban a tapasztalat azt mutatja, hogy ahhoz, hogy Don Luigi, amit említettél, ezt a pofont megadjuk a mafiáknak, hogy tényleg semmi se tegyük a mafiák erejét, a mafiák képességeit, hogyha elveszük a vagyonokat. Danúgyi bizonyára majd részletesen beszámol erről, de Jotova képviselő kérdezte, hogy konkrétan az áldozattámogatás miből áll. Hát a saját véleményemet tudom megosztani veled Gondolom Ritának is hasonló a véleménye. 1993-ban ölték meg az apámat, akkor intézményi támogatást nem kaptunk. Nem jött el egy politikus, hogy támogasson minket. Don Luigi kopogott be hozzánk, Don Luigi telefonált nekünk, és ő mondta azt, hogy ettől kezdve számíthatunk rájuk, és mellettünk állnak. Ez egy folyamatos szolidaritás, folyamatos támogatás, folyamatos közelség. Mi áldozatként ezt kaptuk. Utolsó előtti megjegyzésem. Nemrég beszéltünk az igazságszolgáltatási tanukról. Ebben az időszakban, pontosan hétfőn, négy-három nappal ezelőtt, már azt sem tudom milyen napon, De Stefano belügy, olasz belügyminiszteri államtitkárt hallgattam meg. Rómában beszéltünk az, a tanúk kérdéséről. Az igazságszolgáltatási tanúk ma délelőtt említettem a különbséget a tanúk és a kollaboránsok vagy az együttműködők között. Sokszor a tanúk jelzést adnak, vészjelzést adnak, hiszen sokszor az intézmények és az igazságszolgáltatási hatóságok elismernek számukra kártérítést, viszont amire igazából szükségük van ezeknek a tanúknak, hogy visszamehessenek dolgozni, hogy a munka világába visszaléphessenek. Sokszor ez nem tud megvalósulni. Mondanék egy példát egy vállalkozóra, hogyha egy építőipari vállalkozó feljelenti azokat, akik megzsarolják, és Ignácio Krutro példáját használnám, aki feljelentést tett, feljelentette a bosszokat, és több éves börtönbüntetést értek el az ő tanúskodásának a segítségével, viszont nincs pénze arra, hogy részt vegyen a pályázatokon, teljesen elszigetelik. És ugyanez történt Pino Morelli Morelli-vel Calabriában, Pino Mászerével is nagyon régen, sőt Piro Áraiollára is gondolok. Talán ő mutatja leginkább, hogy milyen a sorsa a tanuknak. A Verbaro családra is gondolok. Végtelen ez a sor, a igazságszolgáltatási tanuk nevének a sora. Egy kisebb megjegyzésem lenne. Borgézi úr feltett egy kérdést, hogy miért nem tudtuk még legyőzni a mafiát. Talán azért, mert nagyon sok olyan politikai párt van Olaszországban, amely megállapodik a maffiával. Igen, igen, az állam is. Politikai intézményekről beszélek, állami intézményekről beszélek, de túl sok érd közös érdekük van a maffiával. Radikális változásra lenne szükség ebből a szempontból. Az utolsó megjegyzésem, mielőtt átadom neked a szót, Don Luigi, amikor Tereza beszélt a saját tapasztalatáról, akkor jutott eszembe. eszembe. Mindennyian emlékszünk arra, hogy május 19-én mi történt Brindisiben, amikor támadás volt egy iskola előtt. Egy gyerek meghalt, többen megsérültek. Ezek a gyerekek továbbra is napról napra harcolnak, vagy azért, hogy kijuthassanak a kórházból, vagy azért, hogy visszatérhessenek a mindennapi életükhöz. Olaszországban most lenne egy javaslatom, remélem, hogy egyet fognak vele érteni, de Stefano államtitkárnak is elmondtam ezt. Olaszországban van egy 2004. augusztus 3-ai 206-os törvény, amely védi a terrorizmus áldozatait és előnyöket biztosít a számukra. Mint első lépés, hogyha a kutatás megerősíti ezt, kérhetnénk azt, hogy ezek a gyerekek ennek a törvénynek a kedvezményezetjei lehessenek, hiszen egy, úgy tűnik, hogy egy őrült szervezte ezt a támadást, de terrorizálta ezeket a gyerekeket. Ahogy te is mondtad, Teréza, mindenkit tönkre akart tenni ez a támadás. Megsérült néhány gyerek, de igazából az összes gyereknek megbélyegezték a sorsát, illetve az egyik gyerek meg is halt. Már is átadom a szót neked. Jákolino képviselőnek mondanám, hogy köszönet. a vagyonlefoglalás, ez az olasz törvény, ami alsó, alulról induló kezdeményezés alapján született meg a parlament, született meg a parlament, megszavazta, és aminek alapján egy nemzeti ügynökség is megszületett, a lefoglalt vagyontárgyak felhasználásával foglalkozik ez az ügynökség, ez is egy fontos lépés volt. Azok a szövetkezetek, amelyeket felállítottunk, nagyon nehezen születtek meg igazából koldulnunk kellett ahhoz, hogy meg tudjuk szervezni ezeknek a szövetkezeteknek a felállítását. Ma már kiléptek a piacra, saját lábon állnak ezek a szövetkezetek, de például hitelt nem kapnak ahhoz, hogy a tevékenységüket, tevékenységüket folytatni tudják a minden fantáziánkat, ki, fantáziánkat elő kell venni ahhoz, hogy ilyen eszközöket meg tudjunk valósítani. A második megjegyzésem, a maffiától lefoglalt vagyonok a Nemzeti Ügynökség adatai alapján nem csak mafiózók tulajdonát jelentik, hanem az összes lefoglalt vagyon, az emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, kizsákmányolás, úzsora, tehát mindenféle vagyon szerepelét Viszont az mafiától lefoglalt 3324 vagyontárgyat Olaszországban nem lehet felhasználni, mert banki elzálog van rajtuk. És Totorinának kiadott bankhitelt más ilyen személyeknek, illetve a stromanyaiknak kiadott nem possono essere usati. Kiadott jelzáloghitelt. Ugye a bankok követelik a saját kintlevőségeiket. Részben igazságok is van, hiszen állampolgári pénzekről van szó, amelyeket ezek a bankok befektetek. Mi viszont azt mondjuk, hogy hogy volt lehetséges, hogyan lehetett ilyen jelzálók hitelt kiadni ezeknek a személyeknek. Ugye a bankok azt mondják, hogy nem, ezeket a vagyontárgyakat majd mi értékesítjük. Voltak kivételek, két héttel ezelőtt voltunk Madoniában, az úgynevezett Il Pápa tulajdonában lévő vagyonról van szó, területről van szó. 24 év elteltével a bank visszalépett, levette a jelzálogot, és végre azon a területen be tudjuk indítani a tevékenységet, és reméljük, hogy az önkormányzat föl tud majd állítani egy konzorciumot, és több, nagyon sok hektáról van szó, és remélem, hogy a szövetkezetek el tudják kezdeni a tevékenységet ezen a területen is, és a fiataloknak így tudunk munkát adni. Fontos a tudatosság ezekben a témákban. Az Európai Bizottság biztosa eljött Olaszországba, nagyon szimpatikus ez a biztos asszony, találkoztunk, foglalkozott a lefoglalt vagyontárgyakkal, elment a helyszíre, megnézte, mit termelnek ezeken a helyeken, ezeknek a vagyonoknak a felhasználásával. Nem könnyű mindezt megszervezni. Kevesebb olaj és kevesebb tészta és kevesebb termék fog idén készülni, hiszen több hektárnyi területet fölégettek. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kormány azonnal lépett, és a felhívta erre a kérdésre a figyelmét az összes ügyésznek, de hát a maffia, a maffia mindig sokkal gyorsabb. És ahol volt ellenőrzés, például Capo Rizzuto, ahol szintén felégették a területet, de hirtelen beérkezett 300 lyú, 300 juhot elvittek oda, 5 hektárnyi csicseri borsot fölettek ezek a juhok. Köszönik szépen, jól vannak. A mafiózók odavitték a juhokat, a birkákat azért, hogy tönkre tegyék a termést, és hogy ezek a szövetkezeti fiatalok ne tudjanak dolgozni. Tehát vannak fényes oldalai dolgoknak, de vannak árnyoldalai is a dolgoknak. Az Európai Biztos nagyon aktívan lép fel ezekben a témákban, és az az irányelv, amely megszületett 2012. március 12-i irányelv ehhez mi is kicsit részben hozzájártunk, de mindez nem elégséges. Plusz lépésekre van szükség, és ehhez az önök támogatására is szükség van méghozzá. A szociális célú felhasználásról beszélek. Hogyha az állampolgárok azt látják, hogy ezek a vagyontárgyak visszatérnek, és például a boss villája a falu óvodájává válik, vagy öregek otthonává válik, ez rendkívül fontos. Hiszen a maffia elvette az emberi méltóságot, a szabadságot, elszegényítette a lakosokat, mindannyiunkat elszegényítenek. Ezekkel a javak, ezeket a javakat vissza kell, hogy adjuk a kollektivitásnak, a közösségnek. Lehetnek kivételek, de az például cégek esetében, de az alapszabály az kell, hogy legyen, hogy a közösségnek kell visszaadni ezeket a vagyontárgyakat. Borgézió képviselő úr, köszönet. A kérdésedet meg is válaszoltad a maffia ereje. Nem akarok csak maffiáról beszélni, hiszen egy sor más dolgot is jelent a maffia. Mindenesetre a maffiák ereje nem a maffián belül van. A maffián kívül található. A maffiózók senkik. Igazából az erejük abban a szövetségben van, amelyet kialakítanak a vállalkozói világban, nemzet, nemzeti és nemzetközi szinten kötött megállapodásaikban van, és a politikába való beépülésükben van. A mafiák ereje ebben a kontextusban található. A történet ezt tanítja, a történelem ezt tanítja nekünk. A mafia elleni harc a helyszínen kell, hogy folyjon kultúrával, munkával, de mindenek előtt a parlamentben. Az Európai Parlament tegye ezt meg Európa érdekében, megfelelő törvényekkel, megfelelő beavatkozással, megfelelő szakpolitikával. A mafia elleni harc munkát jelent, családok támogatását jelenti, kultúrát jelent, fiatalokkal való együttműködést jelenti, a bíróság és a rendőri szervek támogatását jelenti, kivel a dolgokat végeznek. De te azt mondod, hogy a, ma a maffia civilebb, mert elbújik a gazdaságba, a vállalkozásba. De ugyanakkor a társadalmat is egyre inkább átítatja a mafia, hiszen toleránsá vált a társadalom az adóelkerőkkel szemben, a korrupcióval szemben, a kapcsolatok kihasználásával szemben, a visszaélésekkel szemben, az illegális hulladékkereskedelemmel szemben, a szerencsejátékkal szemben. Ezek olyan bűncselekmények, amikre azt, mondhassuk, azt mondhatjuk, hogy ezek nem maffia kapcsolatú bűnöz, bűn, bűncselekmények, de ez nem igaz, hiszen a szerencsejátékban a beszések szerint 10 milliárd eurós forgalmat bonyolít le a maffia szerencsejátékon keresztül. Nem feltétlenül csak mafiózó tevékenységről van szó. Itt nagyon fontos a megfelelő törvények meghozatala, a megfelelő módszerek alkalmazása soha nem szabad, nem szabad általánosítani, és nem szabad leegyszerűsíteni sem a kérdést. Nem lenne ez helyes. Nagyon fontos, hogy bátran lépjünk fel. Holnap Polikában leszek. Angelo Vassallóra fogunk emlékezni, a családjára, az, a társára, akit megöltek csak azért, mert nem fordult el. Hölgyem, nem tudok mit mondani, annyit tudok mondani, hogy szeretünk téged. És milyen átértem az összes családtagnak a helyzetét, aki elvesztette a számára kedves személyeket. Torinóban is az évek során milyen sok temetésen vettünk részt, amikor a terrorizmus, a mafia áldozatai teremtettük, temettük. Mindenki hozzá tud járulni ehhez a saját szintjén, de sokszor fontos kimondanunk azt is, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, hogy van egy olyan ország, van egy olyan terület, Európa, amely fellép ezekben a témákban. Mexikó felkérte a liberált, hogy támogassa őket az áldozat támogatási tevékenységben több mint 700 gyerekről van szó, akik eltűntek otthonról, 9000 kábítószerkereskedelem áldozatáról van szó, és nagy örömünkre szolgált, hogy segítséget kértünk, kértek tőlünk azért, hogy felépítsük, felépítsék alulról indítva a saját hálózatukat. Ezek kis dolgok, tudom, hogy ezek kis dolgok a probléma a nagyságához képest, de azt is tudom, hogy a kulturális útvonalak, az együttműködés az egyetemekkel és az iskolákkal, a politikának szóló javaslataink referenciapontokká váltak, hogy megszülettek a szükséges törvények. Mindenki részéről több hozzájárulásra van szükség. Krocsétának is igaza van, a szociális felhasználást be kell venni, ez nagyon fontos, én nem ismerem, persze Libera jelen van Európában, és egész Európában dolgozik, lejár az időm. Még négy dolgot szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy ha van valaki, aki mindent tud erről a kérdésről, akkor üdvözöljék a nevemben, de menjenek át az utca túloldalára mindannyian kicsik vagyunk, és minden nap tanulunk. Alázatra van szükség, folyamatosságra, közös fellépésre van szükség, és felelősség megosztásra van szükség. A politikának megvan a saját feladata. Mi polgárokként tegyük meg a saját feladatunkat. Ezek eltérő szerepek, de a közös célért együtt tudnak dolgozni határozottan. Köszönöm. Grazie, Don Luigi. Köszönöm, Don Luigi. Köszönöm ezeket a záró szavakat. Holnap reggel találkozunk 9 órakor, és folytatjuk a következő panellel. Köszönet, és mindenkinek kellemes estét. Ciao.